Okay, colleagues. Kedves kollégák, hát már elmúlt fél három. Nem igazán jó ez a kezdés. Nekem is vannak üléseim az ebédidőben, aztán az emberek persze nyilván enni is akarnak, tehát ez a fél hármas kezdés, ez nem igazán megfelelő, tehát er, lehet, hogy erről Erről el kellene gondolkodnunk, persze amikor háromkor kezdünk, akkor sem biztos, hogy itt vannak a többiek. Nos, most a 12-es napirendi pont jön, az Euromapping 2018 a reproduktív egészséghez, az anyák, újszülöttek és a gyermekek egészségéhez, valamint a családtervezéshez nyújtott adományozói támogatások nyomán követése. Ez a Euromapping So now you, now you know it's item 12. <laughs> Na, most már aztán tényleg tudják, hogy ez a 12-es nap, <laughs> pont nem tudom, hogy mi történt, de itt többször elismételte. Jó, a technikusok is élvezik, látom. Minden rendben? Na, most már rendben van. Azt hittem, hogy valami szörnyű történik, de hát remélhetőleg most már rendben lesz. Jó. Ez egy nagyon fontos napirendi pont, mert a Euromapping az egy éves kiadvány, amely az OECD dok, donorok hozzájárulását mutatja a reproduktív és a többi egészséghez, tehát az RMNCH-hoz és a, és a családtervezésről. Ez a népesség növekedéssel foglalkozik a különböző országokban. És tulajdonképpen egy elszámoltathatóságú iránymutató. Biztos vagyok benne, benne hogy mások sokkal ö, hozzáértőbben tudják elmagyarázni, hogy ö, mi történik. Ö, és Cécile Vernon ö, képviseli a DSW-t, és az Európai Parlamenteni Fórumot, az EPF-et pedig Neil Datta. Azt hiszem, hogy még videót is fogunk látni, ugye? Jó, akkor most Cecilia a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívtak bennünket. Tulajdonképpen megosztjuk itt a e, feladatot, és akkor most ő kezdi a kollégám. Köszönöm szépen, Szeszel, és köszönöm elnök asszony, hogy bemutathatjuk ezt az előadást a Fejlesztési Szakbizottság számára. Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy miért fontos megvizsgálni a finanszírozását a reproduktív, stb. egészséghez tulajdonképpen minden euró, amelyet nemzetközi családtervezési erőfeszítésre költenek, az azt jelenti, hogy a kormányok 24 eurót spórolnak meg az egészségügyi ellátás, a víz, oktatási, lakhatási és más költségekkel kapcsolatban. Tehát szeretnék emlékeztetni arra, hogy, hogy ezen a területen a finanszírozás segít a nők, az újszülöttek, stb. jogairól és az jogaival kapcsolatban és az egészségekkel kapcsolatban. Tehát ez itt önkéntes családtervezés, és ezen kívül megelőzi az nemi alapú erőszakat. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezekre a területeken pénzek, összegeket költsünk el. Na most a Euromapping az tulajdonképpen nyomon kevett eszköz a fejlesztési támogatásokat illetően a, a különböző országokban. Nos, ez kiegészíti a többi nyomon követő eszközöket, a különböző költség, kötelezettségvállalásokat, kifizetéseket, és ezen kívül megbiz, megvizsgáljuk a különböző donorokat, hogy mennyire nagy lelkűek az adományaikban, és hogy milyen volumenei vannak ezeknek az adományoknak. Az ODA az a hivatalos fejlesztési támogatás, és ennek kisebb a költségvetése tehát tulajdonképpen a Euromapnek ez a feladata, és különösen bizonyos témákra koncentrálunk, és az EU és a nemzetközi közösségnek a kötelezettségvállalásait és nyomán követjük. És a különböző fejlesztési támogatásoknak a nyomon követése 2016 óta nagyon fontos, és mivel az USA elnöke Donald Trump bizonyos korlátozókat vezetett be, ezért ki kellett terjeszteni az általános tilalmi szabály, tehát ők ki akarják terjeszteni az általános tilalmi szabályt. Nos, akkor röviden szeretnék a módszertanról beszélni, tehát hogy a Európán még milyen módszertant használ. Mi 30 OECD DAC donor adatait vizsgáljuk meg, tehát hogy milyen éves kötelezettségvállalatokat, vállalásokat tesznek az odának, az RMNCH-nak és az FP-nek. Tehát a 30 donor ország szerepel ebben a publikációban és kiadványban. Mi a muszkóka módszertant használjuk, Muskoka egy kanadai város, ahol 2010-ben találkozott a G8, és mérföldkő kötelezettségvállalatásokat tettek, és a technokraták megegyeztek, hogy milyen módszertent használnak arra, hogy nyomon kövessék ezeket a ezek teljesítését. És ezt a módszert tant alkalmazták az adatokkal is kapcsolatban, tehát a donorországok adataival kapcsolatban. Tehát a Euromapping az egy teoretikus gyakorlat, tehát egy elméleti gyakorlat, amit a donorországokkal kapcsolatban alkalmazunk. Tehát egy, egy különleges módon alkalmazzuk ezeket, és így összetudjuk hasonlítani az almákat az almákkal, és a narancsokat a narancsokkal, tehát ugyanazokat a témákat. Nos, akkor én veszem át, és mielőtt átterünk a oda kérdésére, szeretnék azokról a, az országokról beszélni, amelyek 0,7% oda hozzájárulást értek el. Különböző országok különböző módon növelték a hozzájárulásokat. Nos, hogyha az EU-t úgy vizsgáljuk meg, mint egy tömb, akkor látjuk, hogy különböző képeket látunk vannak más mutatóink is, amelyek az igaz gyermekegészséggel foglalkozunk. Itt az USA a vezető donor 50%-át adják, az FP-vel kapcsolatban meg 60%-ot. Ez azt is mutatja, hogy mennyire, milyen hatása van az USA korlátozásoknak tehát, hogy, hogy egy, hogyan befolyásolja ez a különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutást. Na most akkor nézzük ezeket részletesebben. Tehát, hogy a különböző donor országok hogyan finanszírozzák a reproduktív, stb. egészséget. Nos, a különböző donorországokat megvizsgáltuk, és azt néztük, hogy, hogy a RMNCH-val kapcsolatban, mennyiben járulnak hozzá a különböző országok, tehát hogy hány milliárd eurót vagy millió eurót költenek. És azt látjuk, hogy Norvégia az első ország, amely politikai szempontból elkötelezte magát, hogy az RMNCH-ra költi ezeket az összegeket. Tehát ez egy kis ország esetében majd meglátjuk, hogy mit jelent. Aztán látjuk a zöld, sárga és vörös színeket, láthatjuk, hogy a nagy EU donorok, melyek és hogy kikesnek a sárga és a piros részbe. Tehát láthatjuk, hogy melyik országok adják a legtöbb pénzt. Hogyha a szórást vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy az USA a legnagyobb donor az RMNCH-val kapcsolatban, utána pedig Kanada, amely egy új ország az elsők között, és aztán egy néhány európai ország jön. És láthatjuk, hogy melyik országok fizetik ki a legnagyobb összegeket és láthatjuk, hogy a, közepes méretű országok a legnagylelkűbbek. Ez itt az RMNCH-val volt kapcsolatos. Aztán, hogyha a családtervezési donorokat tekintjük, akkor ugyanezt a trendet látjuk, tehát hogy az USA a legnagyobb donor, aztán azt látjuk, hogy másfajta donorok jelennek meg, például Hollandia, tehát most az elsők között van. És tulajdonképpen bizonyos országok esetében megduplázták a különböző hozzájárulásokat. Amikor Franciaországot, Németország, stb. vesszük, akkor látjuk, hogy nagy lelkűséget illetően lejjebb kerültek. Tehát a kifizetések több mint 2,7%-át jelentik a GNI-nak. Aztán látunk más országokat, Kanada, Hollandia, Norvégia, stb. Németország, Franciaország, amelyek a fontosabb feladatok közé tették ezeket a kérdéseket. Nos, hogyha az EU-t megvizsgáljuk, akkor látjuk, ahogy az EU is költ ezekre a kérdésekre szegeket, tehát a reproduktív egészség és a többi számára, benne van az általános cselekvési tervben is, és látjuk, hogy növekszik a költségvetés, az erre szánt költségvetés. A sárga amely az utolsó három-négy évet mutatja, akkor, akkor van egy kis különbség közte. De amikor megnézzük a százalékokat, akkor csak egy százalék különbség lesz. Például, hogyha Luxemburggal összehasonlítjuk. Nagyon sok EU program van, lehetnek eh, ezek például költségvetési támogatási eh, lépések, eh, vagy másmilyen módon megoldva. Nos, akkor ezzel a diával ö, ö, fejezzük be. Azt látjuk, hogy az európai donorok a finanszírozást illetően megpróbálnak előrébb lépni, de még mindig az Egyesült Államok vezet. Ennek több oka is van. Habár korlátozásokat vezettek be az USA-ban, de ezeket még nem lettek teljesen bevezetve, és ugyanakkor az adatgyűjtést illetően van hízag, tehát már is elavultak ezek az adatok, amelyeket nekünk bemutattak. Ezért van ez a különbség. Egy másik trend az, hogy a kisebb és közepes méretű európai országok előrébb léptek, tehát a, a bajnokai lettek a családtervezésnek. Például vannak olyanok, amelyeket nem vártunk, például Luxemburg és Írország, amelyek vezető szerepet játszanak ezekben a területeken. Végül pedig az EU nagyon fontos donor, de nem tesz annyit, amennyit lehetne a különböző kérdésekkel kapcsolatban. Tehát vannak lehetőségek, de hallottuk már, hogy, hogy ma délelőtt is, hogy, hogy vannak azért lehetőségei a fejlesztésnek, és azt hiszem, hogy van Szofinak egy kis videója is, amit be tudunk erről mutatni. Itt mutatok közben egy kiadványt, és mindenki tekintse majd meg. So now we have the same phenomenon of um, tape playing. We don't know why.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 és nem mindenki szóljon bele. Jó, kezdjük újra a videó bemutatását. Köszönöm. Thanks, thanks, Kágo. Thanks, thanks, Kágo. Uganda has a population approximately to 42 million thanks, people thanks, with a growth rate of 3.2%. There is limited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 Visszhangos a dolog, nem tudom, mi történik. Maybe we have to skip the... Lehet, hogy ki kell hagynunk. Uganda has a population approximately to 42 million people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 Sorry to, I just wanted to explain. Mi a különböző országokban, Kelet-Afrikában eh, ifjúsági központokkal együttműködünk, és eh, két hét múlva eh, összegyűlünk, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, és hogy milyen szolgáltatásokhoz jutni. Ja, ide jönnek Brüsszelbe? Igen. Igen, lesz egy esemény szeptember 27-én, és beszélünk ezekről a kérdésekről, és európai cselekvési tervek is életbe lépnek, tehát nem csak a sajátjainkról beszélünk, hanem azokról is, és ezekről a kérdésekről fogunk beszélni. a parlamentben is? Igen, ez az Intergroup fogja ezt megszervezni, ezt az eseményt. Elnök szó? Szóval akkor az adatokkal kapcsolatban lenne kérdésem. Ezek 2016-os adatok, ugye? Ez 2016 novemberben történt, akkor még a régi kormányzat volt az USA-ban, és azt mondták, hogy az EU vezető szerepet játszik, tehát most mit mutatnak az adatok, hogy az USA még mindig vezet, vagy pedig az Európai Unió? Lehet, hogy még nem nincsenek a legújabb adatok, hiszen ezek az adatok a Trump elnökség előtti adatok. Igen, igen, ez a korábbi kormányzatnak az idejében ö, ö, gyűjtött adatok. Tehát 2018-ban fogjuk megvizsgálni a 2016 17-es adatokat, ö, tehát általában így fogtuk, szoktuk gyűjteni az adatokat. Az USA esetében és tudjuk, hogy a Trump kormányzatnak mi a, milyen a hatása. 30 millió dollárra csökkentették ezt a költségvetést. Eztán a Nemzetközi Szövetséggel kapcsolatban is kevesebb a támogatás. Nem tudunk mennyiségeket adni, nem tudjuk számszerűsíteni ezt, mert még nincsenek adatok. Az a Trump kormányzatnak az új korlátozásai szélesebb körűek, mint a, a, kör, a korábbi kormányzatá, kormányzaté, tehát az USA fejlesztési támogatás, a, a támogatással kapcsolatban például az egyik ilyen keret, amelyet korábban csökkentettek, most már van egy globális támogatási keret is, amelyet szintén csökkentettek. Ebben korábban 600 millió USA dollár volt, és és a globális támogatási finanszírozás 8 milliárd USA volt. Hát most nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása lesz az egész globális támogatásra. Tehát tá- számunkra sem világos ez most, de tulajdonképpen a Trump kormányzat sem látja, még a Trump adminisztráció sem, hogy, hogy ennek milyen hatásai lesznek tehát például nem tudják, hogy melyik országban milyen szervezet nem kap további támogatást, és a többi. Tehát ez, ennek még csak lassanként látjuk a hatását, lassan vezették be tulajdonképpen, és a, a végrehajtást még nem látjuk. Jó, akkor a következő hozzászóló kapszon. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a, a Europe Mappinget az egész fejlesztési bizottságnak is bemutassák. Természetesen az EU szempontjából nagyon jó hír, hogy például Luxemburg és Írország, tehát új e, e, országok lépnek be erre a területre, itt van az Európai Bizottság, tehát talán őket is meghallgathatnánk, hogy ők hogy látják ezeket a kötelezettségvállalásokat és kifizetéséket. De említette, hogy politizálták ezt a területet nagy mértékben még hozzá. Ez begyűrözötte a fogadó országokba tehát hogy azt eredményezte, hogy vannak olyan országok, amelyek vonakodnak ezt a reproduktív, stb. gyermek, anya, stb. egészséget támogatni, egészségügyi ellátást támogatását. És, és ezt a kiterjesztett globális szabálynak tudják ebbe. Aztán szeretnék még hallani a fiatalokra helyezett hangsúlyról, mindig azok az országok hajlamosak ezt bevezetni, akik valóban hangsúlyt helyeznek erre a fajta támogatásra? Köszönöm szépen! A német kabin jelen van, ezért folytatnám németül. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy bemutatta ezeket az adatokat, ami pedig az Egyesült Államok részéről a költségek csökkentését illeti. Belátható már, hogy ezek a csökkentések hogyan hagynak ki az Európai Unió által adott összegekre? Ki lehet ezt egyenlíteni? És a második kérdésem, és azok az adatok, amiket önök bemutattak, rendkívül fontosak a nemzeti szintű viták során is, amikor nemzeti szinten beszélünk a kollégákkal arról, hogy mi a helyzet a nemzetközi együttműködés vonatkozásában, ez lehetőséget ad számunkra, hogy azt mondjuk, hogy nézzétek Luxemburgot, nézzétek Írországot, ahol jelentős erőfeszítések történtek. Ami engem még érdekelne, hogy meg tudják-e becsülni az kedvezményezett országok reakcióit? Vannak-e már előrelépések? Hallottunk egy ilyen félhivatalos álláspontot Ugandából, hogy szívesen fogadjuk ezeket az eszközöket az Európai Unióból, de a továbbiakban is ugye fontos a lakosság számának növekedése, azt akarjuk, hogy több, nagyobb legyen a lakosságunk, mint az Egyesült Királyságé, tehát fontos számunkra a lakosság létszámának a növekedése, tehát mi a helyzet a kedvezményezett országokkal, és elhangzott többször is a youth-friendly services, tehát fiatalok, fiatalok számára könnyen hozzáférhető szolgáltatások. Érdekelne engem, hogy mit kell pontosan ez alatt érteni, és milyen tartalommal rendelkeznek. The other colleagues. Ah, yeah, sorry, madam. Nagyon köszönöm. <clears throat> Más kolléga esetleg szeretne hozzászólni. Köszönöm, köszönöm Linda. Köszönöm a szót és a prezentációt is. Lenne egy kérdésem. Méghozzá a panelistákhoz, a szakértőkhöz. Nagyon gyakran mondjuk azt, hogy a finanszírozás csökkent, az amerikai részről. Mindazonáltal még mindig vezető adományozók ezen a donorok ezen a területen. De ez nem csak a reproduktív egészségre, hanem az anyák, az újszülöttek, a gyermekek egészségére is vonatkozik, illetve a várandós nők, valamint a gyermekegyes nők egészségére is. Hogyha jók az információim, akkor az Egyesült Államok megtagadta azt, hogy, finanszírozás, vagy finanszírozza az abortuszokat. Kivéve azokat a helyzeteket, amikor is a várandós nők egészségét veszélyeztette a terhesség. Vannak olyan civil szervezetek, például a US Parenthood és egyéb szervezetek, amelyek azt szokták mondani, hogy másfajta segítséget nyújtanak, nem csak abortusz esetén nyújtanak segítségét. Viszont aggódnak amiatt, hogy esetleg a jövőben csökkentik az ő finanszírozási támogatásukat. Ezek a szervezetek még mindig szeretnének pénzt kapni az, az Egyesült Államok vezetésétől. Na de miért nyújtanak csak abortusszal kapcsolatos segítséget, miért nem nyújtanak másfajta segítséget? Ebben az esetben ugyanis nem csökkenne a finanszírozásuk, ahogyan ezt az Egyesült Államok vezetősége jelezte. Köszönöm. Nagyon sok kérdés merült fel, nem tudom, hogy ki szeretne először reagálni. Nagyon köszönöm a tisztelt képviselőknek a kérdéseket. Először is, ami a kérdés politizálását illeti, azt látjuk, hogy ez a téma az Egyesült Államokban politikailag nagyon átitatott politikával, és vannak olyan civil szervezetek, illetve olyan partnerek, amelyek nem akarnak már az Egyesült Államokkal együttműködni ebben a témában. Ez a félénkség pedig annak tudható be, hogy um, az Egyesült államokban Államokbeli szakpolitikák nem tudjuk, hogy milyen hatással lesznek a jövendőben, a jövőben ezekre a területekre. Vannak más tényezők is, amelyek a fogadó országokat befolyásolják, és uh, a családtervezés, valamint a az anyák, illetve a gyerekek egészsége. Ez pedig az, hogy nem tudják, hogy az Egyesült Államokban éppen milyen megközelítés dívik, 180 fokos változások történnek egyik kormányzatról a másikra. A hagyományos adományozói támogatások is változnak, hagyományos adományozókra már nem mindig lehet számítani. A fogadó országok legalábbis így látják ezt. A reproduktív egészséghez az anyák, az újszülöttek, a gyermekek egészségében, tehát ezt a volatilitást látjuk. A szubszarai Afrikában nagyon sok ország kért családtervezésre támogatást, ez pedig egészen új dolog. A képviselők kérdeztek arról is, hogy a támogatás, a támogatási, támogatások változása hogyan is fog hatni a civil szervezetek működésére. Szerintem ez egy általános félreértése az usa szabályoknak. Fontos megérteni azt, hogy az Egyesült Államok betiltotta mm, már jó régen azt, hogy tengeren túli, hogy, a, hogy rajt a területükön kívüleső területeken az abortuszt finanszírozzák. Ez a szabályozás, amiről ez a tiltás, amiről most beszélünk, ez a korlátozás, ez a nem, EU, nem Egyesült Államokbeli szervezetekre vonatkozik. tehát az Egyesült Államok nem fizetnek abortussal kapcsolatos támogatást, hogyha valaki bármilyen abortussal kapcsolatos tevékenységet űz, <clears throat> már azt sem támogatják. Ha például valaki bemegy egy klinikára, és azt mondja, hogy azt mondják neki, hogy mi nem nyújtunk abortuszt, viszont ez is ez a klinika ö, igen, akkor ez már abortussal kapcsolatos tevékenységnek minősül, és ezt az Egyesült Államok nem finanszírozza. Ebben az esetben az adott szervezet teljesen elveszíti a jogosultságot arra, hogy Egyesült Államokbeli támogatást kapjon. Tehát nem csak az abortuszt nem támogatják, de ez már jó, jó régóta így van, jó sok évtizede így van, hanem mm, más tevékenységeket sem finanszíroznak, amelyek az abortuszhoz köthetők. Mindezt annak ellenére, hogy bizonyos országokban milyen jogi helyzet is van. A fejlődő országok egy részében bizonyos feltételek mellett az abortusz legális, kevesebb esetben, mint mondjuk Európában, de legális, van rá lehetőség. Az MSI vagy bármelyik más szervezet abortusszal kapcsolatos tevékenységet végez, például tanácsadást, akkor már rögtön el is veszíti a támogatását. Tehát nem csak az abortuszt végző szervezeteket nem támogatják, ez már jó régóta így van, hanem az abortusszal kapcsolatos tevékenységeket sem. Szeretném a kollégámat egy kicsit kiegészíteni. Mi, mi szolgáltatást nem nyújtunk, csak információt nyújtunk, mm, oktatást, tehát beszélünk például arról, hogy hogyan kell elkerülni a nem biztonságos abortuszt, és így mi is um, a korlátozás alá esünk. Az is, az is érdekes, hogy nagyon sok olyan szolgáltatás van, például uh, hívvel kapcsolatos uh, információ adás, amelyet szintén végzünk. De az is előfordulhat, hogy ha az abortusz felmerül mondjuk egy ilyen tanácsadás során, akkor ez már rögtön abortusz szakadatos tevékenységnek minősül, és a jogosultságunkat így elveszítjük. Nagyon sok a bizonytalanság, egész pánik hangulat alakult ki, ugyanis nem értik az emberek az új szabályozást nem tudják, hogy ezt hogyan lehet összeegyeztetni a helyi szabályozással. Ahogyan a kollégám mondta, sok költségvetési kötelezettségvállalást látunk még, vannak költségvetési sorok, amelyek ezeket a témákat hivatottak támogatni, viszont ami a végrehajtást illeti, ott már, ott már láthatjuk, hogy vannak problémák. Alapvető árukhoz nem férnek hozzá, férnek hozzá például Kenyában a decentralizáció miatt minden helyi szinten történik, csak hogy előfordul, hogy helyi szinten nincsenek meg a megfelelő készségek az adott áruknak mondjuk a kezeléséhez. A politikai kötelezettség vállalás is hiányzik. Prioritás ezen országok nagy részében ezeknek a kérdéseknek a megoldása, a fiataloknak a támogatása. De amikor arról van szó, hogy a szolgáltatások mennyire öm, jók a fiatalok számára, ott már látunk problémákat. Mire is gondolok, amikor azt mondom, hogy, hogy fiatal barát szolgálat, szolgáltatások, azt, hogy mondjuk bizalmasan kezelik az adatokat. Például, hogy ha egy fiatal elmegy mondjuk fogamzásgátlási lehetőségekről érdeklődni, akkor ne ahhoz az ismerőshöz menjen, akit egyébként ismernek a szülei, hanem mondjuk egy olyan szolgálathoz fordulhasson, ahol a adatait teljes mértékben bizalmasan kezelik. Jó lenne, hogyha lennének ilyen egészségügyi sarkok, ahova lehet fordulni ahova a fiatalok fordulhatnak, és ahol a megfelelő sztenderdeket betartják ezeket, a lépéseket meg kellene valósítani annak érdekében, hogy a fiatalok minőségi, az ő elvárásaiknak megfelelő szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá. A videón is látható, hogy a fiatalok maguk látják a problémákat, és éppen ezért szólalnak fel a változásért. Mondjuk Tanzániában láthatjuk ezt a példát is. Nagyon szívesen adok információt erről még a későbbiekben konkrétabban is. Ennyi lett volna, ha jól emlékszem. Volt itt még eh, Noizel képviselő úr részéről egy kérdés, milyen helyzet az adományozókkal, akik eh, mondjuk, és mi történik azzal, hogy az Egyesült Államok mondjuk eh, csökkenti a támogatását. Számos európai ország összedugta a fejét, és az úgynevezett mindentünk kezdeményezést létrehozták. Ezek új forrásoknak a létrehozására törekszenek, amelyekkel az USA kiesését, az USA kieső támogatását lehet kompenzálni. Relatíve rövid idő alatt sikerült összegyűjteni pénzt. Svédország, Belgium, Finnország, Belgium, Luxemburg, is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és egész rövid idő alatt a nemzetközi közösségnek sikerült forrásokat gyűjtenie. Én személy szerint úgy értem, <coughs> úgy érzem, hogy a nemzetközi rend kezd egy kicsit megváltozni, és az EU-s korlátozások nem igazán jó támogatói, támogató faktorai ennek a változásnak a családtervezés, illetve a reproduktív egészség, anyák, újszülöttek egészségének támogatásához megfelelőbb környezetet kellene kialakítani. Köszönöm, meg kellett volna adnom az Európai Bizottságnak a szót, hát ha szeretnének hozzászólni. Kevin McCarthy van itt velünk, aki a DigiDevCon-nak az egészségügyi osztályáról érkezett, az öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony, napot kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogy lehetőségünk van arra, hogy hozzászóljunk. Nagyra értékeljük az erőfeszítéseket, amelyeket a szervezet végez. Nagyon örülünk annak, hogy ezeket az adatokat megismerhettük. megismerhettük. Szerintem mi megfelelünk az elvárásoknak. A bizottság továbbra is támogatja a fiatalokat, illetve a nőket a reproduktív egészséghez, a gyermekek egészségéhez, a szülöttek egészségéhez való hozzáférésben. Látható, hogy van egy nemek közötti egyenlőséget támogató cselekvési tervünk is, illetve számos más kezdeményezésünk. Vannak globális, illetve vannak földrajzi alapú támogatású, támogatásaink is. A jelenlegi periódusban úgy számoljuk, hogy ezekre a témákra még plusz 12 milliót szeretnénk szánni, és más kezdeményezéseken keresztül még nagyobb támogatásra is tudunk számítani, főleg a parlament részéről már, hogyha erre van lehetőség. Szeretném megnézni azt is, hogy a humanitárius fejlesztési eszközöket hogyan használjuk. Örülünk annak, hogy a 2017-es adatok azt mondják, azt mutatják, hogy a kifizetések hasonlóan magasak voltak, és a családtervezés pedig 69 millióra nőtt a 35 mm, millióhoz képest 2016-ban. Nem szeretnénk beleesni abba a csapdába, ahol is almákat és körtéket hasonlítunk össze egymással. Köszönjük, Köszönjük a szervezőknek a példákat. Mindezen által általánosabb kontextusban kellene néznünk a helyzetet, itt a parlamenten belül is, illetve a tagállamok részéről is erre lenne szükség. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon köszönöm mindkét szakértőnek, köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük a szakbizottságunkat igen érdekli ez a téma. Köszönjük tehát, hogy kaphattunk információkat. Okay, Yeah, we're going to move on to item 13. We're going to invite Mr. Amilat to come at the front so you can see. Folytassuk a 13-as napi rendi pontunkkal. Kérem is, kérem, hogy fáradjon ide, akit ez a téma érint. Okay, colleagues, we're going to move on to item 13. Kedves kollégák, akkor folytassuk a 13-as napi rendi ponttal együttműködés Iránnal a DCI keretében, vagyis a fejlesztési együttműködési eszköz keretében a közép-ázsiai országokról is fogunk beszélni, de, de most Iránról beszélünk csak, méghozzá azért, mert a nyári időszak alatt a bizottság 18 millió eurós külön intézkedést határozott meg. Ebből 8 millió megy el a kereskedelmmel kapcsolatos technikai segítségnyújtása másik 8 millió a vízszennyezés, légszennyezés, hulladékkezelés, talaj, erózió elleni küzdelemre, 2 millió pedig egészségügyi ágazatba. Nagyon gyorsan történtek ezek a dolgok, talán emlékeznek, hogy még tavaly márciusban, amikor Mimice biztossal elkezdtük az egyeztetést, akkor ő azt mondta, hogy szeretnének valamiféle együttműködési programot kidolgozni Iránnal, és a kollégák kétségesen álltak a kérdéshez. Azt tudjuk, hogy Iránban mi a stratégiai, milyen a stratégiai helyzet most Iránnal, milyen a politikai helyzet, tudunk az Iránnal kapcsolatos egyezményekről, de a fejlesztési mm, együttműködés nem volt biztos, hogy ez lesz a legjobb fajta együttműködés Iránnal. Most viszont azt látjuk, hogy július 19-én kaptunk, a mi bizottságunk kapott egy, egy, egy fejezést arról, hogy egy külön intézkedés született meg, Július végéig mm, az egyesség meg is született, egészen gyorsan történt ez. A bizottsággal szemben nem sikerült így a fölvizsgálati jogunkat megfelelőképpen érvényesíteni. Mm, ez zöld hét volt, a 31 hét. A bizottság ezt nagyon jól tudja, nagyon jól tudta, hogy nagyon nehéz a betekintési jogunkat gyakorolni, hogyha éppen nincs parlamenti ülés. Először is ez a kérdésem, kérdésünk, hogy miért sürgetett ennyire az idő. A tagállamok kaptak július 11-én egy értesítést arról, hogy lesz egy külön intézkedés Iránnal kapcsolatban. Mi pedig 19-én kaptunk erről értesítést és arról, arról is, hogy ez egy gyorsított eljárás lesz. Azt gondoltuk, hogy majd ez ősszel lesz. Tehát a parlamentnek lesz majd ideje arra, hogy eszmét cseréljünk, hogy megvitassuk a témát, de erre mégsem volt lehetőség. Miért sürgetett ennyire az idő? Ez a kérdésem. Jó, ott volt az Egyesült Államok döntésén, de miért volt, miért kellett ennyire sietni, és a nyári szünet alatt elfogadni valamit. A második kérdésem pedig az, hogy miért fejlesztési együttműködési eszközre esett a választás. 8 millió megy kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekre, 8 millió környezetvédelem, 2 millió egészség, ügyel kapcsolatos kérdésekre ö, megy el. Tudjuk, hogy Iránban a jövedelemek közép magasak, Tudjuk, hogy Iránnak nem volt eddig Európai Uniós fejlesztési támogatáshoz hozzáférése, volt azonban partnerségi, lehetett volna partnerségi egyességet is használni. Ezek a kérdéseim, tehát miért sürgetett az idő, miért pont erre az eszközre esett a választás. Ezt kérdezném a mm, képviselőmtől, utána pedig Szeszél Kiengétől is, aki a munkacsoportnak a vezetője. Először Emile úrnak szeretném megadni a szót, és utána majd a képviselőasszonynak. Először tehát Emilet úré a szó, utána pedig Cecil, mm, neked adom meg a szót, és el tudod majd mondani, hogy van, mi volt a tapasztalatod. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szót, köszönöm a lehetőséget, hogy elmagyarázhatom és válaszolhatok a kérdésekre. Megtörtént ez már írásban, egy nagyon átfogó levelet küldtek, és azt hiszem, hogy önök már megkapták Mics biztosnak a válaszát is, amelyben részben megismétlik azokat a magyarázatokat, amelyeket a magas szintű bizottság munkájával kapcsolatban már elmondott, illetve a félidős áttekintés kapcsán már elmondott, és azzal a javaslattal kapcsolatban is, amelyet megtettünk, amikor kétoldalú szinten vizsgáltuk ezt a kérdést. Engedjék meg, hogy emlékeztessek arra, hogy van egy nagyon erős politikai platform. Nem a légből kapott dologról van szó, hanem erős, kont- erős kontextuális magyarázata van ennek e, tagállamok, Európai Uniós intézmények játszanak ebben szerepen. Május, 27, május 17-én a 27 tagállam ugye támogatta a nukleáris egyezményt Iránnal, illetve elfogadták azokat az intézkedéseket, amelyek nem csak védik az Európai Uniós résztvevőket, hanem egyszerűen továbbiakban is támogatják az együttműködést mindez magyarázza azt, hogy miért van szükség a kézzel fogható lépések megtételére rövid határidőn belül, annak érdekében, hogy olyan körülmények között is tudjunk gyorsan dolgozni, amelyekkel most szembesülünk. Az intézkedés gyors elfogadása, nyilvánvalóan magyarázza azt, hogy egy sürgető politikai környezet alakult ki az EU-ban, illetve az atomenergia megállapodás is itt szerepet játszott, illetve beruházási tervek visszavonása bizonyos országok részéről ez hatással van a tagállamoknak a kötelezettségvállalásaira, mindez nyomás alá helyezte a bizottságot, hogy minél gyorsabban tudjon előre lépni ebben a kötelezettségvállalásban. Mindezt úgy kell látni, hogy egy fontos és időszerű jelzés. Nagyon sajnáljuk, hogy erre, ebben az időszakban került sor, de kérem az önök megértését, de az időrend meghatározása nem rajtunk múlott. Nyilván ennek semmi köze ahhoz, hogy mi megkérdőjeleznénk a parlament felülvizsgálati jogait, épp ellenkezőleg ugye ön arra is utalt, hogy a tagállamok egy héttel korábban ö, megkapták a dokumentumokat, a parlament és a tagállamok gyakorlatilag ugyanabban az időszakban kapták meg a dokumentumokat, ezek a dokumentumok rendelkezésre álltak, ezek, a ezek az információk már ö, ott voltak, nagyon fontos, hogy tagállamok hozzáfértek ezekhez az információkhoz, és mérlegelhették. Mi nyilvánvalóan úgy gondoljuk, hogy a felülvizsgálati jog abszolút fontos. Nagyon örülünk, hogyha leülhetünk önökkel, és megbeszélhetjük azt, hogy mi milyen munkát végzünk. Abszolút mértékben elfogyunk kötelezve amellett, hogy önöket informáljuk olyan témákban, mint például az iráni kérdés is. Most nem akarok itt mélyebb részletekbe merülni az a speciális intézkedés, amelyet végül is elfogadtak a felgyorsított folyamatoknak köszönhetően, méghozzá augusztus 23-án, normál körülmények között nyilván figyelembe vehettük volna a parlament nyári szabadságát, de mindenképpen itt egy rendkívül konkrét és látható intézkedésre volt szükség, amit mi önöknek megküldtünk, az az akció leírása, egy összefoglaló anyag, amely tartalmaz minden tartalmi részletet. Úgy gondolom, hogy itt egy nyomdahibára kerül sor, mert itt egy jogi szövegről van szó. Elnézést kérek ezért a rossz megfogalmazásért vagy nyomdahibáért. Úgy gondolom, hogy a válasz a tartalomban rejlik. Nagyon röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez az intézkedés az együttműködésre összpontosít, olyan együttműködésre, amelyek nagyon fontosak, és nem csak Irán számára fontos, hanem nekünk is fontosak ezek az együttműködési területek. A iráni környezetvédelmi helyzet rendkívül súlyos, az elmúlt 50 év legsúlyosabb asszáját szenvedte el az ország. Mindezt kíséri a súlyos körny- légszennyezés a városi környezetekben, súlyos viharok alakulnak és porviharok alakulnak ki, mindez migrációt eredményez a vidéki régiókból a városok irányába. Beszéltünk ugye kábítószer fogyasztásról, nem kábítószer ellátásról beszéltünk, hanem kábítószer fogyasztásról az országban. Súlyos mértékek, mértékeket ölt, a világon az egyik legsúlyosabb helyzet alakult itt ki, és úgy gondoljuk, hogy, hogy a hogy az a kábítószer mennyiség, amely tranzit forgalomban van világszerte, ez 90%-ban iránt érinti. Mindez természetesen kapcsolódik a HIV és az AIDS fertőzések jelentős terjedéséhez. Az egyik legsúlyosabb téma természetesen az a gazdasági kihívás, ami ezt az országot érinti. Irán fizetőeszköze 50%-os értékveszteséget szenvedett az elmúlt hat hónapban, az emberek elvesztették élet megtakarításokat, az ország egy súlyos gazdasági, pénzügyi válság elé néz, amelyet súlyosbít a szankciók. Azt hiszem, hogy a legfontosabb témákat megemlítettem, ezekkel a témákkal foglalkozik ez az anyag. Ha megnézzük ezt a határozatot, nem szeretném itt túl részletesen ismertetni, de akit érdekel, nyilván el fogja olvasni. Nagyon sok területet említ, ahol szükség van a segítségre, együttműködésre. A parlament számára nyilván ismeretesek ezek a területek. Azt mondanám, hogy nem szeretnénk kárt okozni, hanem segíteni szeretnénk, de abban az országban még a halálbüntetés még mindig érvényben van, és ez a mi kezünket is megköti, a halálbüntetéssel kapcsolatos jogszabályokat egy picit enyhítették időközben, de még mindig érvényben vannak. Nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy az intézkedés mellett aktív módon támogatjuk a migrációt, abból a szempontból, hogy három millió afgán él jelenleg Irán területén az ő helyzetük rendkívül súlyos, és hosszú távon kívánjuk őket támogatni, támogatni, kívánni, támogatni kívánjuk a nem kormányzati szervezeteket is ebben az országban, helyzetbe akarjuk őket hozni, és ami a partnerségi eszközöket illeti, mi ezeket az Európai Unió érdekében akarjuk használni, hiszen ezen eszközök alapvetően így vannak definiálva, semmiképpen sincs arról szó, hogy egy csomag megállapodásban alkalmaznánk ezeket az eszközöket. Nem olyan eszközökről van szó, mint a DCI eh, például, a DCI esetében nagyon sok strukturális, nagyon sok strukturális szempontot kell figyelembe venni, például környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, akkor a Kaszpi-tenger súlyos szennyezése elleni fellépés, mindenkinek az érdekét egyformán szolgálják ezek a lépések mindezek nagyon fontos előfeltételt jelentenek a DCI szempontból, hogyha valóban a partnerek hozzáférést akarnak kapni ezekhez az eszközökhöz. Szükség van nagyon sok magyarázatra és nagyon sok szenárió felvázolására. Köszönöm. Nem vagyok benne biztos, hogy minden kérdésemre választ kaptam. A DCI bizottság júniusban találkozott, és akkor elhangzott, hogy a következő hetekben megkapják ezt a dokumentumot, és a mi bizottságunk is találkozott júniusban, és minden egyes alkalommal a bizottság képviselőjének megadjuk mindjárt az elején a szót, és kérjük őket, hogy hát van-e valami fontos, amit szeretnének velünk megosztani. Én ott voltam New Yorkban, és találkoztam a DJ Defco-nak a tisztségviselőivel, nem mondtak semmit, megközelítés, csak miután visszaérkeztem, jött ez az információ a kollégáktól, most újra ellenőriztem a dolgot, az ugye augusztus 6-án született meg a szankciókkal kapcsolatos döntés, május 6-án kezdtek erről beszélni, úgy Tudom, hogy júliusban ugye tervezték ezeket a lépéseket, de akkor önök tudták ezt már előre, tudták, hogy a bizottságunk bizonyos aggodalmakkal nézi ezt a kérdést, de megadnám a szót Cecilnek, akinek személyesen kellett ezzel a kérdéssel foglalkoznia. Ő az, aki vezeti a munkacsoportunkat ebben a kérdésben. Köszönöm, Linda. Szerintem nagyon sok kérdés felmerült már, és nagyon sok kérdésről hallottunk. Én más fajta kronológiai rendben szeretném felvázolni, hogy mi történt és ennek, ezeknek a kérdéseknek a mentén szeretnék felvetni témákat. Emile úr bizonyos kérdésekre már eleve adott választ. Július 19-én kettő dokumentumot kapott a bizottságtól a mi titkárságunk. Kaptunk egy összefoglalót és egy függeléket Iránnal kapcsolatos fejlesztési eszköz, 18 millió euró összértékben. Ebből 8 millió euró, mint ahogyan azt hallhattuk, a kereskedelemre megy el, a kkv knek a támogatására és az érték láncolat javítására. A második terület 8 millió euró értékben vízszennyezés, illetve légszennyezés elleni harc, talajszennyezés, valamint két millió euró egészségügyi támogatás. 19-én kaptuk ezeket az információkat, 31-ig kellett volna válaszolnunk. Erről a különleges intézkedésről, a júliusi Türkisz héten kapott információt az Európai Parlament. Ezt úgy értelmezte a parlament, mintha a politikai ellenőrzési jogától, a demokratikus jogától meg akarták volna fosztani. Lehetetlen, legalábbis ami engem illet, hiszen nem voltam itt, hiszen Türkisz hét volt, egyébként misszión voltam, lehetetlen lett volna az ezzel foglalkozó munkacsoportot nyáron összehívni. Egyébként a munkacsoportomnak, valamint a koordinátoroknak a nézőpontját írásos eljárás fog, folyamán kellett volna elfogadni, elküldve azt az illetékes biztosnak. Ez pedig demokratikus kontroll és átláthatóság tekintetéből igencsak aggályos a téma fontosságát tekintve szerettük volna mi is kifejteni a DEVE szakbizottságként az álláspontunkat. A DEVE szakbizottság tudja, hogy milyen politikai, gazdasági, diplomáciai témák sejlenek itt fel. A szofiai május 17-i csúcs másnapján az iráni atomegyezményről is eszmét cseréltek az EU-s vezetők. Tudjuk azt is, hogy talán jobb lett volna a tagállamoknak augusztus elején kikérni az álláspontját, még azelőtt, hogy az amerikai szankciók érvénybe léptek volna. De az álláspontunkban is olvasható, hogy a szakbizottságunk nagyon sajnálja, hogy nem tudta megfelelően, nem volt lehetősége megfelelően gyakorolni a demokratikus kontroll jogát a fejlesztési együttműködési eszközt területén. Szeretném elmondani, hogy egy kis szorosabb együttműködés talán jobb lett volna. Ez az eszköz ugyanis megérdemelt volna egy különleges figyelmet a parlament részéről. Látván, hogy a parlament már kifejezte az álláspontját korábban ebben a témában, én is a stratégiai párbeszéd során, amikor a amikor márciusban félidős értékelést végeztük. Mimice biztosnak már elmondtuk a véleményünket ezzel a, ezekkel a támogatási fajtákkal, illetve az 5 milliós támogatással kapcsolatban. Na de együtt kell dolgoznunk, az együttműködésünket mindenképpen meg kell erősítenünk. Ez az eszközet is szolgálhatná. De mivel nem kaptunk dokumentációt Iránról, mm, így erre nincs lehetőség. Linda, az elnökünk kapott egy levelet, amelyben tájékoztatta a bizottság őt arról, hogy a tagállamokhoz eljutották ezt az információt. és mindenki úgy gondolta, hogy szükség van erre a támogatásra, erre az eszközre. A fejlesztési eszköz pedig végül is 50 millió euró lett a tartalékokkal együtt, amelyeket még márciusban különítettünk el. Ezek 2018-2020-as időszakra került elkülönítésre. A külön intézkedést pedig a bizottság jóvá hagyta Irán részére. Vannak itt már olyan pontok, és akkor be is fejezném, amelyeket mások már felvetettek, illetve maga Emilet úr már felvetett. Ennyi lett volna, valamint más kérdéseim is lennének, de a fő, a figyelemnek a középpontjában az kell, hogy álljon, hogy a munkacsoport, a parlamenti képviselők nem tudták gyakorolni a betekintési jogukat, a demokratikus betekintési jogokat. Szeretném, kihangsú, ki szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament együtt tudott volna működni erről, ezzel a külön eszközzel kapcsolatban, csak hogy mindenki a nyári szabadságát töltötte jó lett volna írásban, az írásbeli eljárás lefolytatni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Cecil. Köszönjük ezt a részletes beszámolót, hogy megértsék a e, kollégák. Charles Gorenz következik. E, van-e még, aki majd szeretne hozzászólni, Charles? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük Cecilnek, a jelentéstevőnek, hogy gyorsan felvázolta az ütemtervét ennek a tevékenységeknek. Most hallok először az Iránnal van szó ezzel a, erről a kapcsolatról a félidős felülvizsgálat során. Tehát a kérdésem a bizottsághoz ahhoz tenném fel a kérdést, hogy ez a differenciálás elvét figyelembe vette. A bizottság, Európai Bizottsági elnöke azt mondta, hogy lassanként ugyanis a differenciális elvét elhagyják. Engem személy szerint ez nem zavar, mert hogyha az Európai Unió fejlesztési politikája az egyenlőtlenségeket akarja csökkenteni, akkor szükség van Eh, egy olyan politikára, amely eh, eddig kizárt eh, a differenciás elve alapján bizonyos országokat. Nos, aztán úgy gondolom, hogy az Európai Unió megfelelő egyensúlyt keres azokban az országokban, amelyek problémát jelentenek. nem, ugyanis nem értenek egyet ezekkel az országokkal. Szeretném, hogyha tájékoztatnák bennünket arról, hogy más elvek szerint ítélnek meg bizonyos országokat, amelyeket a parlament egyetértésével fogadtak el. Ugyanis az európai politikának egy dimenzióját hagyják eltűnni tehát a jövő szempontjából ez nem helyes a politikai orientációk szempontjából. Aztán vannak technikai megjegyzéseim, kérdéseim is. Úgy látom, hogy nem költségvetési megközelítésről van szó, hanem program, projekt alapú megközelítésről. A másik kérdésem pedig az olyan országokban, mint Irán, amelyekkel korrekt kapcsolatokat akarunk fenntartani, tehát párbeszédet akarunk folytatni, hogy meg, megelőzzük azokat a problémákat, amely negatív hatással hatást gyakorolna a különböző megállapodásokra. A bizottság inkább elgondolkodhatna azon, hogy hogyan bánjunk ezekkel az országokkal hogy a kormányzattal, vagy pedig a felelős áramlatokkal tartsanak-e kapcsolatot. A, a bizottság igazgatója szerint úgy látom, hogy, hogy ezekről E, ezek elvi e, kérdések, e, és hogyha elvi kérdések, akkor a mi szakpolitikáinknak a pertinenciájáról is lehetne beszélni. Köszönöm. Heidi. Köszönöm, elnök asszony. Én csatlakozom ahhoz, amit a felülvizsgálat hiányáról mondtak a kollégák. Ugyanakkor nagy érdeklődéssel hallgatom, hogy most támogatjuk egy felsőbb, közepp jövedelmi országot. Ez most következményekkel jár a világ más régióira, mert szerintem a fejlesztési együttműködés nevében korlátozni kellene az ilyenfajta támogatást. Hiszen láthattuk, hogy hogy vannak olyan országok, amelyekben komoly válságot okozott ez a fajta megközelítés. És talán az, talán az EU fejlesztési politikában ez egy szerencsétlen precedens is teremt. Aztán a Trump kérdéssel kapcsolatban megemlíteném, hogy a, az országnak nagyon súlyos emberi jogi kérdései vannak, például a, az, a börtönökben, a HIV, AIDS kérdésében. Tehát van-e esélye annak, hogy ez e, hogy a börtönökben például a megalázó bánásmódot, kínzás kérdésével is foglalkozunk. A parlament ugyanis már megfogalmazta e, aggájait például az, emberi jogi jelöltnek a Szaharov díjra az esetét. Tehát, hogyha átfogó megkezelítést akarunk alkalmazni, lehet-e ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Én amikor az Obama e, e, kormányzat 9 e, milliárdos mezőgazdasági hitelről beszél, akkor a, ezeknek az országoknak a segítségében, akkor hol volt az Európai Bizottság? És akkor most a Trump, tehát egy legitim állam, demokratikusan megváltozott bizottsága, elnöke, akkor 10 eh, millió euróról beszél az Európai Bizottság, akkor nem fél attól, hogy nevetséges lesz. 30-40 százalékát az exportot eh, elveszti ez az ország a nukleáris, az Airbusszal és a eh, más területeken, akkor hol voltak önök, amikor Franciaország támogatást kért? ezeken a területeken, akkor ó, önök hiányoztak. Pedig azt mondják, hogy a Trump adminisztráció ellen ö, vannak. Aztán hol voltak a technológiával kapcsolatos ö, kérdésekben? 10 millió dollárról volt szó. Hát ez akkor nem komoly dolog. Tehát Kellene valóban független politika. Tulajdonképpen ezt a politikát sosem vezették be. És most akkor hirtelen felébredünk, mert most a Trump kormányzatról van szó. Én nem egyet értek egyet, de azért értem ennek a döntésnek a logikáját. Én e, jártam egy AFED bizottsággal Irennel, és, és engem kinevettek a kollégák, amikor azt mondtam, hogy a dollár lehetne a nemzeti valutává, nemzetközi valutává. De én azt mondtam akkor, hogy legyünk egy kicsit komolyak, ne tegyünk úgy, mintha a 18 millió elég lenne. Szükség van a megfelelő eszközökre, akkor komolyan veszik Európát. De ma sem, nem ez történik, és most egyfajta konszenzussal Trump, Trump kormányzat ellen valunk. De ez azért van, mert Európának vannak érdekei, de Európa nem ezektől az érdekektől függ. Köszönjük szépen, elnök. Azt hiszem, a, a politikusok óhajait valósítják meg a bizottságban, hiszen ők szolgálók tulajdonképpen, tehát elvégzik a feladatot. Ami lesz úr, van kérdése? Láthatja, hogy nagyon sok kolléga szeretne hinni a parlamenttel való párbeszéddel. Néha úgy érezzük, hogy önök arra várnak, hogy a parlamentet ne kelljen bevonni. Talán most meg kellene az itt ülőket győzni, hiszen ha az itt ülőket nem tudja meggyőzni, akkor hogy lehet a választókat meggyőzni? Tehát hogyha azt akarjuk, hogy a, a, a parlamenti képviselőkhöz forduljanak az állampolgárok, akkor meg kell nekik magyarázni ezeket a kérdéseket. Tehát ebben a bizottságban mi pontosan ezekkel a gondokkal küzdünk. Tehát hogy lehet például a szegénységet csökkenteni nagyon-nagyon sok területen lehetne elkölteni költeni ezeket az eszközöket. De azt akarjuk, hogy hogy a megmaradt pénzeket valóban megfelelően költsék el. Nos, ön válaszoljon akkor a kérdésekre. Tudom, hogy itt marad a következő napi rendi pontra is, amikor egy szélesebb körül háttérről beszélünk de hát most akkor ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon. Nagyon szépen köszönöm hogy elismerték, hogy felettem áll egy csomó kérdésnek a megoldása, és eh, én sem tudom meggyőzni az egész eh, Európai Bizottságot. Itt csak azért vagyok, hogy elmagyarázzam, hogy mit csinált az Európai Bizottság. Azt hiszem, hogy ezt a vitát már egyszer lefolytattuk. Kiváló eszmecseréket folytattunk a félidős felülvizsgálat során. Tehát itt akkor az egész rendszert áttekintettük régióról régióra menve. És Dimitza biztos is lezárta ezt a kérdést. Tehát nem hiszem, hogy kellene azzal foglalkoznunk, hogy különösen idén, hiszen már korábban is komoly vitákat folytattunk. Tehát azt hiszem, hogy ezt meg kellett említenem. Tehát akkor mi is tulajdonképpen a kérdés? Az, hogy a parlament úgy tűnik, hogy, vagy legalábbis inkább a a bizottság viselkedését nem megfelelőnek tartja. Minden tiszteletem az önöké, és Linda azt mondhatom, hogy mi nem félünk a felülvizsgálattól, hiszen lényegét illetően én bemutattam, hogy a parlamenti állásfoglalásnak a részleteivel is foglalkozunk, és, és ez megfelel annak, amit a parlament akart. Én azokról a kérdésekből beszéltem, amelyek különbséget jelentettek. Az új több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban nyilván vannak más gondolatok, de én ezzel nem foglalkoztam az előadásomban. Mi a jelenlegi helyzettel foglalkoztunk, mert a DCR az még mindig ott van, tehát az együttműködési finanszírozási eszköz még mindig jelen van, és próbáltam elébe menni a kérdéseknek. Na most akkor konkrétan a kérdések. A differenciálás. Valóban van differenciálás. Ez az egyik olyan elv, amelyre a DCR rendeletet alapíztuk, és ebbe bele volt értve a lehetősége az eltéréseknek bizonyos esetekben. Itt más kritériumok vannak, a rendeletben is lehetőség van arra, hogy bizonyos kivételeket tegyünk. Például Irak helyzete amely a rekonstrukció, a háború eredményeinek következtében kaphat jelentős DCR finanszírozási támogatást. Aztán vannak olyan más esetek, amely lehetővé tette a bizottság számára, hogy ezeket a kivételeket alkalmazza Afrikában vagy máshol. Nem hiszem, hogy a differenciálás kizárná eleve a jogi rendszert, tehát hogy ezen általános elvben lehetnek kivételek, amelyeket persze restriktív módon alkalmazunk. Ezt meg kell alapozni nyilvánvalóan, hogy miért akarunk hozzányúlni ehhez a finanszírozáshoz nem hiszem, hogy jogi szempontból ez elítélhető politika. A, a, a vállalások és a szankciók kérdését illetően és erről beszélünk majd a következő napirányti pontban, hiszen nagyon sok országában a világnak szembesülünk ezzel, Kambodzsától kezdve, Myanmaron át, sok-sok más országot illetően. Tajikisztán és más országokat is említhetném itt, ahol nyilvánvalóan olyan országokról van szó, ahol az emberi jogok tisztelete nem megfelelő, a jogállamiságát nem helyesen alkalmazzák, vannak egyenlőtlenségek, stb. És mi hiszünk abban, és önökkel osztjuk ezt a nézetet, tehát, hogy nem csak szankciókat alkalmazhatunk, hanem segíthetjük azokat, akiknek szükségük van rá, és különösen ezen országok lakosait a fejlesztéssel működni, dolgozni, vagy pedig, hogy ki kell működjünk együtt az, az ellenzékkel, vagy a választá, változásnak a bajnokaival. Mi ezzel mindenütt próbálkozunk, mert nincsen fejlesztés, fejlődés, hogyha nem nincsenek kapcsolataink a, például a minisztériumokkal. Mi próbáljuk reform, megreformálni ezeket az országokat, és beszélni a hatóságokkal. De nyilvánvalóan ugyanakkor megpróbálunk az egész civil társadalommal párbeszédet folytatni, hogy felhasználják ezeket az eszközöket. Önök említették a költségvetési támogatást amelyel Irán esetében nem foglalkozunk, de vannak kiegészítő intézkedések, amikor a kormányzatot és a civil társadalmat is arra ösztönözzük, hogy nyomon kövessék, ellenőrizzék, hogy mi történik. És ezek az országok így tudják a kapacitásokat növelni ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban. Azt hiszem, a, a felsőbb vagy közép jövedelmi országok kérdésére válaszoltam. A hívvel kapcsolatban amely nem csak a börtönökben van, ez azt jelenti, hogy a hatóságokkal együtt kell működnünk. Nagyon sok alkalom van a párbeszédre, hosszú lista áll rendelkezésemre, amikor kapcsolatot teremtettünk ezekkel a hatóságokkal, sokszor nem hivatalos, de néha egyetértési nyilatkozatokon keresztül, és a kollégáim az iráni kormányjal, különösen a környezetvédelem területén megpróbáltak már kapcsolatokat teremteni. Nos, a börtönökben a HIV esetében nem a biztonsági kérdésekkel vizsgálunk, vagy pedig a kábítószereknek a legális ellátását. Nem tudom. Nem tudom, hogy Schaffhauser úr milyen kérdést tett fel nekem. Annyit szeretnék csak mondani, hogy az Európai Bizottság számára nagy aggodalmat jelent, a nagy európai vállalatok helyzete. Itt most nem a megbizatásomnak megfelelően szólok, hanem mint korábbi kereskedelmi megbízott, tudjuk, hogy a pénzügyi áramlás, a pénzeszközök áramlása Irán és más országok között, a területen kívüli alkalmazása az amerikai szankcióknak olyan cégeket céloz meg, akiknek nagyon jó terveik voltak, hogy hatalmas beruházásokat tegyenek Iránban, és ezeket fel kellett adni, a pénzügyi aspektusok miatt. És nem csak ezeknek a vállalatoknak az a beruházásait célozták meg, és nem csak azért, mert Iránban akartak befektetni, hanem bárhol az világon. A bizottság a rendelkezésére álló eszközöket felhasználta arra, hogy legalábbis a jogi aspektusokat világosá tegye, de mint tudják, ez nem elegendő, hiszen nagy multinacionális cégekről van szó, amelyeknek érdekei vannak az egész világon. Ugyanakkor hadd mondjam azt, hogy ez nem a jelenlegi körömnek a keretei közé tartozik, tehát ez túlmutat azon, ez a kereskedelem és beruházás területére tartozik. Köszönöm szépen. Thank, you very much for those explanations and, um... Köszönöm szépen ezeket a magyarázatokat. Majd a biztossal ismételten meg fogjuk vitatni ezt az egész folyamatot ahogy ezt megtettük a múltban, annak érdekében, hogy ezt a folyamatot eh, megfelelően tudjuk nyomon követni. Eh, az emberek egyre nagyobb rugalmasságot eh, követelnek. Tudjuk, hogy az egész felülvizsgálati kérdés egy nehéz dolog, de úgy gondolom, hogy elég időt kell biztosítani a tisztességes felülvizsgálat elvégzése érdekében. Jó, akkor hagyjuk ezt a témát, és azt kérjük, hogy maradjon itt, hiszen a következő téma szempontjából is illetékes. Ez egy további kérdés, amely nehéz témák közé tartozik. A 14-es rendi pontnál tartok. fejlesztési együttműködés Ázsiában és közel keletek ezen és be, ezen belül többek között Myanmar, Fülöp-szigetek és laoszi emberi jogi helyzet, amikor a programozás félidős áttekintése megtörtént, akkor vizsgáltuk ugyebár a Miamári fülöp és laoszi emberi jogi helyzetet. Volt egy általános kérdőjel, mi a helyzet ezekben az országokban, illetve a bizottságnak hogyan tudna olyan álláspontot elfoga, elfoglalni, hogyan tudja valóban körültekintetően megvizsgálni azt, hogy a pénzügyi eszközök hogyan befolyásolják az ezekben az országokban kialakult helyzetet, az Egyesült Nemzetek új emberi jogi bizottsága részéről ugye megjelent egy új beszámoló, beszámoló a rohingya törzset ért helyzettel kapcsolatban, és Amila urat kérném arra, hogy számoljon be, hogy hogy állunk együttműködés vonatkozásában ezekkel az országokkal az Egyesült Nemzetek emberi jogi beszámolója hogyan befolyásolja ezt az együttműködést? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt nem tudtam, hogy én fogok ezzel a kérdéssel kapcsolatban is illetékes lenni, így nem hoztam sajnos magammal a jegyzeteimet, tényleg elnézést, de ismerem természetesen a témát, nincs semmi probléma tehát nem készítettem elő semmilyen állásfoglalást. Én magam is ma reggel olvastam el a jegyzeteimet, hiszen idáig szabadságon voltam. Nos, köszönöm. Úgy gondolom, hogy az, az a jó, hogyha Miamárral kezdjük. Valószínűleg az emberi jogi helyzet ott a lehető legrosszabb a világ ezen régiójában. Köszönöm szépen! és amit a bizottság, illetve a tényfeltáró csoport, az Egyesült Nemzetek tényfeltáró csoportja itt volt nálam az irodámban ma délelőtt egy nagyon jó best párbeszédet folytattunk egymással, meghallgattuk az ő meglátásaikat, megállapításaikat, illetve egy valódi párbeszéd tudott kialakítani, kialakulni, és nagyon biztató volt számomra azt látni, hogy ezek az emberek megértették a hosszú távú fejlődés dinamikáját, megértettük a környezetet, megvitattuk elég hosszasan a miamári hadsereg szerepét, meg vannak győződve arról, hogy a hatalmat nem osztják meg bárkivel, illetve a társ, illetve a kormány sem rendelkedik beleszólással, és a hadsereg akkor és azt csinál, amit, amikor és amit jónak lát. ő maga ellenőrzi saját tevékenységét. Úgy gondolom, hogy ennyit erről elég mondanom, és úgy gondolom, hogy ami ott történik, az népírtás. A népírtás a lehető legszörnyűbb módja annak, ami ott zajlik, dokumentálható módon zajlik, ami pedig a tényfeltáró csoport tevékenységét illeti, nem engedték be az országba a csoportot. Mindez interjúknak az eredménye, a tényfeltáró csoport végezte ezeket az interjúkat, megkérdezéseket, de végül is három különféle bűncselekményt sikerült beazonosítani, a népírtást, és hat egyéb olyan bűncselekmény fajtát, amelyet például a miamári hadsereg vezetője szempontjából érint. Ez a Bejelen, ez a jelentés még mindig tervezett formájában létezik, tehát egyelőre még nem mutattuk be a nyilvánosságnak, és nem mutattuk még be az emberi jogi tanácsnak sem, erre majd októberben fog sor kerülni. Egy nagyon jó vitára, beszélgetésre került sor, és Goren parlamenti tag ugye elmondta, hogy érdemese egyáltalán tovább együttműködni ezzel a kormányjal, mondjuk a képzés területén, vagy vidékfejlesztés területén, de más, talán nehezebb területeken gondolok itt például különféle civil politikai szempontokra, például a Miamári rendőrség, amely olyan technikákat alkalmaz, hogy rövidre fogjam a hosszú történetet, ahelyett, hogy tömegekre lőnének, inkább civilizált módszereket alkalmazzanak, mi nagyon meg vagyunk elégedve az első eredményekkel, amelyek már láthatóak. Ez egy elég kockázatos dolog nyilvánvalóan, mert bármilyen incidens megakadályozhatja a további támogatást, kérdéseket vethet fel, ellehetetleníti a további együttműködést, és a támogatásnak ennek a formáját úgy gondolom, hogy meg kell nézni a hadsereg szerepét a gazdasági életben, és gondolkodni arról, hogy ha szankciókra kerülne sor, akkor a gazdaságban valóban a hadsereg által ellenőrzött szervezeteket érintse. A hadsereg, az több mint egy hadsereg, egy gazdasági óriásról van szó, egy olyan közösségről van szó, amely megvédi a saját tagjait. Úgy gondolom, hogy ezeket a szereplőket is érintenie kellene a szankcióknak nincs elegendő időnk arra, hogy nagyon nagy részletekbe mélyüljünk el, de azon túl, hogy támogatjuk azokat a folyamatokat, amelyek a, kisebb, amelyek a nemzetiségeket, kisebbségeket érinti, törekszünk arra, hogy a kapcsolatok normális mederbe kerüljenek, általános szinten támogatjuk a tárgyalásokat és a béketeremtési folyamatot politikai szinten, hogy így fogalmazzak, megpróbálunk támogatást biztosítani a különféle kisebbségi területeken. A ezen túlmenően különféle tevékenységekről van szó, a társadalmi, szociális szolgáltatások vonatkozásában, hogy mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. Nagyon fontosnak tartom, hogy gyermekek a, különösen a vidéki régiókban hozzáférést kapjanak a kép, az oktatáshoz például. márban nemrég azt láttuk, hogy a képzési rendszer, az oktatási rendszernek egy, legalább egy részét a, e, a hadsereg ellenőrzi. A hadseregen belül van egy részleg, amelyek a határokkal, a határőrizettel foglalkozik. Azt vettük észre, hogy a hadsereg ellenőriz egy egyetemet, több felsőoktatási intézményt, akkor szakmunkás képzőintézményeket, sőt általános iskolákat is megkérdeztünk szakértőt, és az volt a válasz, hogy nem érti, hogy a saját országának miért van erre egyáltalán szüksége nyilvánvalóan nem teljesen elégedett mindenki azzal a helyzettel, amit a hadsereg előidézett az országban. Jelenleg ezt csináljuk ebben az országban, megpróbáljuk bevonni a kormányt, de nagyon kemény álláspontot foglalunk el, minden egyes ENSZ találkozón, amikor lehetőségünk nyílik arra, hogy az aggodalmainknak hangot adjunk, és egy rendkívül szomorú és nehéz értékelés született. Ezzel párhuzamosan lehetőséget, esélyt szeretnénk teremteni arra, hogy, hogy a polgári kormánynak a politikusai új lehetőségeket kapjanak, főként a képzés területén, hiszen egyik generációt vesztik el a másik generáció után, mindettől milyen már egy rendkívül szegény országá vált, holott a múltban, a háborút követően milyen már az egyik legfejlettebb országhoz tartozott ebben a régióban. Végül, de nem utolsó sorban Kína mindenhol jelen van Dél-Kelet-Ázsiában, Myanmarban is. Kína minden országgal, a, sőt, mi, sőt Myanmaron belül mindenkivel kapcsolatokat ápol, így például a hadsereggel is. Kínai beruházók, tisztségviselők megjelennek az országban, ilyen módon nyomás alá kerül az ország, a hadsereg számára pedig alternatívát jelent mindez. Ezzel befejezném a mondani valómat Myanmarral kapcsolatban, de ha vannak kérdések, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Ugye, Charles? Én is szeretnék egy elvi problémát felvetni, méghozzá a jelenlegi vitával kapcsolatban. Nem akarom keresni a kákán a csomót, de mégiscsak nagyon fontos ez a kérdés. Hogyha az egyezményeinknek keretében egy AKC országban mondjuk valamelyik, tagrál, valamelyik állam nem, támogat, nem tartja be az alapvető állami jogokat, a emberi jogokat, mondjuk pucs van, például Nigerben, akkor megszakítjuk az egyezményben nyújtott támogatások folyósítását, és csak a humanitárius segítségnyújtást nyújtjuk továbbra is, Ha mondjuk milyen már tagja lenne a, az akkor a 95-ös cikk értelmében ezt nem lehetne megtenni, ugyanis hogyha az együttműködést a pucs miatt felfüggesztjük, nem pedig mondjuk népírtás miatt, amelyet, el is, amelyet kimond egy nemzetközi szervezet, akkor mégiscsak problémás a helyzet. Hosszú ez a történet, messzire vezet minket. 50 96-os cikk egyébként, amely ezt kimondja, tehát 96-os cikk. Van egy megfelelő eljárás, a kotonú megállapodás értelmében, tehát az eljárást el lehet indítani, de ez nem csak úgy történik, ez egy eljárás meg a maga rendje. Az eljáráson belül a megfelelő, megfelelő rendet meg kell tartani. Hogyha, ez egy nagyon komoly döntés, nem azért, mert mondjuk tégyenbe hozunk egy kormányt, vagy a gazdasági életre kihat a döntés, vagy az elitre, hanem azért, mert az embereket, embereknek ez árt. Sokszor láttuk Afrikában, hogyha ez megtörténik, és valószínűleg van is erre ok, nyomósok, még akkor is rendkívül összetett ez a helyzet, amely kialakul egy ilyen döntésnek a nyomán. A tapasztalataink szerint Előfordul, hogy azt mondjuk, hogy újra kell kezdeni az együttműködést, mindig is hatalmas nehézségekbe ütköztünk ilyen esetben, ez az egyik dolog. Másik dolog a fejlődés, fejlesztés egy hosszú távú cél, nem tudjuk egyik napról a másikra a fejlesztéseket eszközölni. Az alapötlet az az, hogy a fejlesztési források teljesen mindegy, hogy mennyit kérünk, az az állam költségvetésének kell, hogy megfeleljen. Nagyon kevés ilyen eset van, ugyanis a legerősebb fejlesztési eszközök a kereskedelem, a tágabb gazdaságot érintik. Nagyon összetett kérdések ezek. Milyen már esetében senki nem tudja, hogy mi fog történni. De hogyha az Európai Unió tagállamai és intézményei úgy döntenek, hogy a Myanmarnak nyújtott segítséget felfüggesztjük, akkor ez megtörténik. Akkor a bizottság felfüggeszti a segítségnyújtást. Ez politikai döntés, amelyet bármikor meg lehet hozni. A gazdasági szankciók következményei sok évvel ezelőtt, amikor, amikor ezeket meghoztuk, akkor is hatással voltak. Mm, egyéni szankciókat hoztunk, mondjuk az utazást nem, tett, nem tettük lehetővé, illetve befagyasztottuk a forrás, a forrásokat, Hogyha egyen, ha egyéneknek a mm, vagyonával tesszük ezt mondjuk az Egyesült Államokban, az egy lehetséges opció, de most ez egy sokkal szélesebb körű szankció, szankciókat vizsgálunk. Az egyik például az lenne, hogy mm, megvonjuk a segítséget, ez is egy lehetőség, ez is egy lehetőség, amely elérhetünk, ez egy, egyébként első ilyen alkalom lenne, csak hogy ennek hatalmas gazdasági hatása lenne az országra és az országban lakókra. Milyen már az IB-ből már kapott, ennek eredményeképpen a textiliparát tudta fejleszteni. Több százezer ember dolgozik a textiliparban, főleg nők. hogyha ezeket a vám tarifákat mondjuk megvonjuk, akkor ezek a termékek nem jutnak el például a, az EU-s piacra, ezek az emberek pedig kikerülnének a munkaerőpiacról. Talán utcára kerülnének, és ugyanaz a jelenség ismétlődne meg, mint ami a gazdasági szankciók idején már megtörtént. Ezek az emberek rabszolgálva, válnak, mondjuk tájföldön, vagy gyárakba kerülnek, mondjuk hal feldolgozó üzemekbe. 3, 3 millió papírok nélküli migráns van jelenleg Tájföldön, a legtöbbjük Myanmarból érkezett. Tudnunk kell, hogy a döntéseinknek, a szankcióinknak milyen következményei lennének, és azt is tudni kell, hogy ki fogja megfizetni ennek az árát. Szerintem a gazdasági szankciót mondjuk a nem, nem az állam nem fogja tudni elviselni, hanem az emberek, az emberekre fog kihatni minden szankció. Ezt tudni kell, amikor döntést hozunk. Lehet, hogy ez csak az én mm, véleményem, Charlie szeretett volna újra felszólalni, de még mielőtt ez megtörténik, más országra ki fogunk még térni, bármilyen más országra később esetleg, de akkor most ehhez a témához. Tudjuk, hogy hogyan működik a kotonói megállapodás. A 96-os cikk a szankciókat jelent, én úgy érzem, hogy a bizottság és a parlament egyre több nehézséggel kell, hogy szembenézzen, hogy megmagyarázza azokat a törvényeket vagy szövegeket, hogy például miért függesztünk fel egy eh, együttműködési megállapodást, például Nigerrel, eh, amikor nem tesszük ugyanezt egy olyan ország esetében, a, amelynek egy ágazata, például a hadsereg felelős egy népírtásért. Egyetértek azzal, hogy a sürgősségi humanitárius támogatás folytatódjon, ez nem zárja ki a többit. Nyilvánvalóan igaza van, amikor azt mondja, hogy a politikai parancsoló helyzetek korlátozzák a lehetőségeinket, de hogyha nem másként gondolkodunk, akkor ezek az intézkedések csak dekorációs célt szolgálnak. Elnök. Azt hittem, hogy a politika világa az nincs tele ellenmondásokkal. Igen, nyilvánvalóan különböző szakpolitikák voltak. Nos, akkor válasz, és talán Kambodzsa. Elnézést. Kambodzsával kapcsolatban. A választások megtörténtek, mi mindjárt erre koncentráltunk, hát nem igazán demokratikus <laughs> gyakorlat volt, hiszen bizonyos emberek börtönben voltak. Néhány nappal ezelőtt ezeket az embereket kiengedték a börtönből, nem mindegyikit, de például az, az ellenzék vezetőjét. Ugyanakkor voltak választások, megvan az eredménye a választásoknak, és az Európai Unió úgy látta, hogy ezek a választások nem garancálják a demokráciát a továbbiakban, és ezért a tagállamok és a bizottság a választási folyamatnak a támogatását leállította. Ugyanakkor az Európai Bizottság felfüggesztette a költségvetési támogatási kifizetéseket, amíg nem vizsgáljuk meg a hatását a politikai helyzetnek. Phnom Penhben ezt a tevékenységet elvégeztük, és a fejlesztési tanácsnak a jelentését az Európai Unió nagykövetei elemezték augusztusban, most küldték meg a véleményüket, és az együttműködés, amely a, a lakosságot szolgálja, úgy döntöttek, hogy az folytatódik, és a többi együttműködést felfüggesztették egy kivétellel, e, egy olyan területen, tehát a decentralizáció területén, ahol még a vizsgálatot folytatjuk. Ahol e, az európai intézményekben még mindig fennáll a kétség, hogy a decentralizáció most vajon befolyásolja-e a politikai helyzetet, vagy nem. Feltéve, hogyha a helyi önkormányzatoknál is vannak választások, és ezeket az intézkedéseket az ellenzék ellen felfüggesztik. Tehát mi felfüggesztettük a választási folyamatnak a támogatását, az oktatás, a fejlesztés, halászat területén folytatjuk az együttműködést, aztán a közfinanszírozásnak a kezdeményezés folytatása, de a decentralizációval kapcsolatban nem. Nagyon ö, nehéz a kapcsolatunk az országgal a miniszteri szinten. a pénzügyminisztériumról beszélek itt kulcsfontosságú minisztériumokról az utóbbi években az oktatás területén volt előrelépés, és remélhetőleg a jövőben ennél látványosabb eredményeket érnek el. Kambodzsában vannak persze aggasztóbb kérdések is, például Kínának az egyre növő befolyása, az, az országnak bizonyos részeit tulajdonképpen kiárisították a különböző gazdasági szereplőknek, és mindenki tudja, hogy az ASEAN-on belül Kambodzsa nagyon közel áll Kínához, és, és a világ ezen részén Kínának nagyon erős a befolyása. Nos, tehát itt állunk Kambodzsával kapcsolatban jelenleg. Az emberi jogokat illetően tehát, hogy másképp fogalmazok, inkább a demokrácia modellel vannak a gondjaink Kambodzsával, nem önmagukban az emberi jogokkal hiszen van 20-30 más olyan ország a világban, ahol ahol ugyanolyan a helyzet, tehát a kambodzsai emberi jogi helyzet nem rosszabb, mint ezekben az országokban. Ennyit. Milyen kérdések vannak? Nos, azt hiszem, hogy világos Kambodzsával kapcsolatban. Ja, a Fülöp-szigetek, bocsánat, elfelejtettem. Ez egy nagy fejfájást okoz, ahol az emberi jogi helyzet sokkal rosszabb, mint Kambodzsában. körülbelül négyezer, több mint négyezer ember vesztette el az életét Myanmar a Fülöp-szigeteken, az utcákon. Ez az elnök politikájának az eredménye. és nem hagyja, hogy az Európai Unió őt kipécézze, ő az áldozatának mutatja be magát az Európai Uniónak. Mi a költségvetésünkkel kapcsolatban az együttműködés felfüggesztésével fenyegetjük a Fülöp-szigeteket. És elsősorban fontos kérdésekre koncentrálunk az országban, amely nem csak a Fülöp-szigetek, hanem Európa számára is fontosak, különösen Mindannauval kapcsolatos támogatás. a, ugyanis a muszlim közösség nem válhat áldozatává a, a különböző politikáknak. Ma javult a helyzet, de Mindanában és más helyzeteken láttuk, hogy újra fellobbanhat ez a szikra. Tehát az ország ezen részében nagyon szeretnénk a, támogatni az országot. Egy ponttal feljebb lép most a Fülöp-szigetek a támogatási listán, de mi ö, csökkentettük ezt a keretet, mert nem megfelelően ö, használták fel, és most formálisan még mindig blokkoltuk ezt. Ugyanakkor a jogi rendszerhez való egyenlő hozzáféréssel kapcsolatban érdekes munkát folytatunk a Fülöp-szigetekkel. különböző területeken, de minden esetre itt azért előre lépünk. Elnök, köszönöm szépen. Vannak a Fülöp-szigetekkel kapcsolatban kérdések? Schaffhauser. Oui, moi je voudrais juste parler des, des, des Philippines. <clears throat> Fülöp-szigetekkel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Először is bizalmatlan vagyok a emberi jogokra alapuló diplomáciával kapcsolatban. Látjuk, hogy milyen helyzet Egyesült Államok területén, Kína területén a diplomácia az érdekeket támogatja. Jó lenne, hogyha az érdekek összecsengenének az emberi jogokkal, de az emberi jogokra alapuló diplomácia gyakran igazából neokolonializmus. Éppen ezért értek egyet önnel, mindig jobb nézni, hogy mi történik, nem vállalni a felelősséget mondjuk egy esetleges pucsért, jobb ott lenni, nézni, hogy mi történik ez egy olyan ország, fülöp amelyeket, amelyet jól ismerek, évente körülbelül kétszer szoktam arra felé járni. A Márkosz időszak után is voltam már pont azért, mert a demokratikus átállást, a fejlődést szerettem volna én is kísérni. Sok barátom is van ott. Szerintem az elnökkel egy kicsit túlságosan szigorúak vagyunk. Ahogyan én látom, Ebben a mostani helyzetben a biztonság nagyobb, mint régen volt. Lehet az utcákon sétálni, semmiféle probléma nem merül fel, ugyanannyira veszélyes, mint mondjuk Párizs, egyáltalán nem veszélyesebb. Az, egészségügyihoz, az egészségügyhöz, az oktatáshoz való hozzáférés területén nagy fejlődéseket látunk, ingyenes tanulmányok. Hogyha nincs radikális megoldás, persze lehet erről beszélni, de hogyha nincs, akkor mondjuk jobb az, ami Mexikóban van, vagy Kolumbiában van? Nem akarok. De szeretném, hogyha ö, árnyaltan fogalmaznánk. Hasonlítsuk csak össze Fülöp-szigeteket, mondjuk Mexikóval vagy Kolumbiával. A Fülöp-szigetek nagyon rossz helyzetben volt. Itt Kambodzsáról is beszéltünk az imént amikor felmerül a halálbüntetés, ugye a halálbüntetés már az elég halál, az, az halálbüntetés, aki annyi kábítószert fogyaszt, hogy aztán abban belehal, az az igazi halálbüntetés. Lássuk a pozitív elemeket is. Mindig beszéltünk a lakosság helyzetéről, a biztonság nőtt, az biztos. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Sárli akart valamit mondani. Igen, nagyon röviden. Szerintem, és itt nem értek egyet, Fauser kollégával, én az egy az emberi jogok diplomáciáját támogatom, és a titkos diplomáciát. Nem tudjuk, hogy hány embert sikerült megmenteni. Nem tudjuk, hogy hány kényes helyzet bekerülést sikerült elkerülni. Mondok is egy pontos példát. Kína. Kína mindenféle kritikát betilt, nem lehet, nem lehet kritizálni a rendszert, de mégiscsak van párbeszéd a bizottság, az Európai Unió és Kína között, méghozzá az emberi jogok témájában. Ennek a párbeszédnek az eredménye, hogy Kína elfogadta, hogy legyen másodfokú igazságszolgáltatás. Így a kínai állampolgárok, akiket mondjuk első fokon halálra ítéltek, másodfokon az Európai Unió erőfeszítéseinek köszönhetően, hiszen az Európai Uniónak sikerült elérni azt, hogy legyen másodfokú igazságszolgáltatás. Ezek az emberek másodfokon mondjuk már nem, nem ítélték el őket, tehát ezért, ez azért mégiscsak hatalmas erőfeszítés, hatalmas eredmény, hiszen emberi életeket mentünk meg. Ez a titkos diplomácia, és az emberi jogokra alap alapuló diplomácia. Tudom, hogy ez hosszú, fáradtságos, nehéz munka, de mégiscsak szükséges. Köszönöm. A vasfüggöny mögött jártam annak idején, a szovjet időkben. Um, I, <clears throat> I just want csak annyit szeretnék mondani, ez egy kérdést szeretnék csak felvetni egy konkrét eszközzel kapcsolatban, amelyet mi parlamenti képviselők használunk, a mm, sürgősségi kérdések, ezt a plenárison szoktuk használni. Milyen már Fülöp-szigetek, mi, mi a tapasztalat ezeknek a sürgősségi kérdéseknek a kérdések valahogy lecsapódnak ezekben az országokban? Van ennek értelme, hogy mi ezt csináljuk? Van ennek eredménye? Itt politikai megjegyzéseket hallottunk, nyugodtan válaszok, hogy mikre szeretne válaszolni. Szerintem egyértelműen, egyértelmű, hogy mi itt a téma, hogy milyen emberi jogi diplomáciát akarunk használni. Ott van a titok diplomáciája, titkos diplomácia, amelyről hallhattunk. Én Vietnámban voltam először, mm, még 96-ban nagyon sok listánk volt a politikai fogvatartottakról. Beszéltünk a kormányjal, együtt a franciákkal, a belgákkal, mindenkivel, aki akkoriban az országban jelen volt, és együtt tudtunk eredményt elérni. Szerintem ez rendkívül hasznos és hatékony volt. Aztán ott van a publikus diplomácia, az Európai Parlament és mások ezt a fajta diplomáciát, a miniszterek tanácsa ezt használják, elmondják publikusan, hogy véleményük szerint milyen az emberi jogi helyzet egy-egy országban. Ez pedig rendkívül kényes és nagyon politikailag átitatott téma. ugyanis ugye az ENSZ-ben lecsapódhat ez, és más nemzetközi szervezetekben is. Az Európai Unió állásfoglalásai, az Európai Uniós állásfoglalások, mondjuk az ENSZ kontextusában, ezeket, ezeket partnerországok is véleményezik. És mindennek van hatása, ugyanis adott esetben nyomást tudunk vele gyakorolni, de minden esetre helyi szinten kell ezeket kezelni. Pont ez a nagyköveteinknek a feladata ezekben az országokban. Nem szabadna alulértékelnünk, alulbecsülnünk a politikai hatását ezeknek az állásfoglalásoknak, a parlament állásfoglalásainak. Azt gondolom, hogy a Fülöp-szigeteken hogyha ezt szabad megosztanom. A Fülöp-szigeteken is vannak gazdasági érdekeink, nem is kicsik. Amikor mm, az EU-s nagykövettel találkoztam, akkor egészen lenyűgözött, hogy hallottam, hogy mennyire szeretnék, hogyha a Fülöp-szigetek és az Európai Unió közötti helyzet normalizálódna. Hatalmas befektetések vannak ott az ország területén európai beruházások. Fokozatosan ezek a beruházásokat a, lehet, hogy a kínai beruházások fogják helyettesíteni, ez pedig mindannyiunkat érintő kérdés. Köszönöm. Ö, jól csapdában tartottuk itt ö, több mint 40 percig. Nagyon hasznos volt ez a délután, köszönöm. Nagyon örülök, hogy volt időnk ezeknek a témáknak a megvitatására. Bilaterális együttműködés Dél-Kelet-Ázsia. Szerintem ez rendkívül hasznos volt. Gyakran kapunk kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mi történik itt vagy ott, és nagyon jó, hogy öntől kaphattunk jó válaszokat. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és ezt a két pontot velünk átnézte. Szeretne reagálni? Igen, szeretnék köszönetet mondani a, a mm, távol-keleti csoportnak, ők itt voltak, felszólalni nem tudtak, de köszönöm a szakmai támogatásukat. Köszönöm. Okay, we go on now to... Rendben, akkor ma, délátó, ma délutáni 15-ös utolsó napi rendi pontra térünk, a VTU a következő lépések, és az ITRE is csatlakozik hozzánk a VTO jövőjét illetően, hiszen sokan tudják, hogy a VTO az egy globális nemzetközi szervezet, amely a nemzetközi kör, kereskedelem szabályaira vigyáz, ez egy szabadkereskedelmi szervezet, hosszú éveken át alakult ki, és jelenleg nyomás alatt van, mert tényleg, hogyha meggyengül a WTO, akkor a legtöbb fejlődő országok hátrányos megkülönböztetés lesznek alávetve a kereskedelmi partnerektől. Köszönöm szépen, Linda. A szakbizottságnak egy véleményt kell megforgalmazni a VTO jövőjét illetően. Tudjuk, hogy a kereskedelem és a fejlesztés szoros kapcsolatban áll, és a kereskedelem mindig befolyással gyakorolt a fejlesztésre. Én jelentéstevőként úgy látom, hogy ennek a szakbizottságnak és az intának nagy figyelemmel kell figyelni ezt, hogy hogyan, hogyan alakulnak ezek a kérdések, és az Európai Unió működéséről szóló szerződést is meg kell vizsgálnia, és hogy mennyire következetesek a többi politikával kapcsolatban. A kereskedelem liberalizáció nem igazán csökkenti a különbségeket, hanem pont az ellenkezőjét teszi. Hogyha a kereskedelmet nem megfelelően kezelik, akkor eh, a női jogokra és a fejlesztésre negatív hatással van. A WTO egy multilaterális fórum, amely eh, a világkereskedelemnek a normáit meghatározza. Ezért nagyon fontos, hogy demokratizáljuk a VTO-t, hogy egy eh, legitimebb fórum lesz, ahol mindenkinek meghallják a hangját. Ezen kívül szükség van egy kereskedelmi programra, amely tisztességesebb, méltányosabb kereskedelmet biztos, szociális, környezetvédelmi és emberi jogi szempontokból. A kereskedelemnek mindig figyelembe kell venni a fejlődő országok szükségleteit és az alacsony jövedelmű országok érdekeit. A WTO mindig elismerte a kereskedelem szerepét az SDT célkitűzések teljesítésében és az éghajlatváltozás elleni harcban. A párizsi megállapodás kellene, hogy legyen az alapvető dokumentum. Fontos, hogy kétoldalú és többoldalú megállapodások tehát fontos figyelembe venni, hogy az ilyen megállapodások fragmentálhatják a helyzetet. E, ilyen szempontból az EU és a tagállamok az erőfeszítéseiket meg kell, hogy erősítsék a, a nagyobb demokratizáció céljából. Fontos a demokrácia és az átláthatóság. És e, ez, ebben a szervezetben a e, parlamentnek nagyobb szerepet kellene biztosítani. Ezt fogalmaztuk meg a e, véleménytervezetben, és remélem, hogy ezeket majd el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen, ez nagyon rövid volt és tartalomra törekvő cél. Köszönetet szeretnék mondani az állásfoglalásért, és azt hiszem, hogy a VTO nagyon fontos szerepet fog játszani a jövőben is a fejlesztési politikában, és azt is tudjuk, hogy évtizedek óta zajlik már ez a vita, és mi, mint parlamenti delegáció is gyakorlatban részt vettünk. Eleinte Amerikában ugye egy nulla eredmény jött ki, de úgy gondolom, hogy a parlamenti konferencia megalakulása is egy nagyon fontos szerepet játszott. Nagyon jól emlékszem arra, hogy mindez egy jó irányba mozdította el a dolgokat. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a képviselőket bevonjuk ebbe a vitába, a kereskedelemből szóló vitáról, képezzük úgymond a, a képviselőket. Bizonyos, bizonyos országokban az ellenzék egy fontos szerepet játszik. Itt a, nagyon sok országban a kormány nagyon bonyolult megállapodásokat írt alá, Nekünk pedig az a feladatunk, hogy bemutassuk a fogyasztók számára, hogy mi történik akkor, hogyha nem vesszük figyelembe ezeket a kérdéseket. Gondolok itt a kereskedelem elősegítésére és egyéb más kérdésekre, az Európai Uniónak ezt jobban kéne támogatnia anyagilag és személyügyeleg is, főként a fejlődő országoknál, hiszen a korrupció a határokon átnyúló kereskedelemben egy nagyon súlyos kérdést jelent, és itt olyan problémák jönnek létre, amelyek gyakorlatilag áthidalhatatlanok és súlyos következményekkel járnak. Én úgy gondolom, hogy a, hogy a kereskedelemmel kapcsolatos viták a kereskedelem elősegítése mellett is nagyon fontos szerepet játszanak, és megérdemljük, hogy foglalkozzunk velünk, és az Age for Trade ez egy központi jelentőségű kérdést az Age for Trade pillért tovább kell erősíteni, és tovább kell kialakítani, és mindenképpen ez a fenntartható fejlődésnek egy nagyon fontos feltétele a biztonságos élelmiszerekhez való hozzáférés a legszegényebbek megsegítése annak érdekében, hogy ők túl tudjanak élni, többek, végül, de nem utolsó sorban ugye a mezőgazdaság, mint utolsó pillér, a mezőgazdaságot fenn kell tartani annak érdekében, hogy jó költségeken, jó áron, jó minőségű élelmiszereket lehessen előállítani. Láttam nemrég egy karikatúrát, egy afrikai gazdálkodó, egy nő kezet, kezében egy paradicsom, amely egy euróba került, és mellette pedig egy másik kosárban 50 darab paradicsom, amely szintén egy euróba került. Tehát nekünk arról el kellene gondolkodnunk, hogy hogyan tudnánk ezeket a körülményeket olyan irányba elmozdítani, amely mindenki számára vonzóbbá teszi a multilaterális meg megközelítést. Ugye nemrég Buenos Airesben elhangzott, hogy szükség van bizonyos reform elemekre, és ebből, ebből a szempontból is szeretnék köszöntet mondani az jelentéstevőnek, hogy valóban a fejlesztési politikát helyezte itt a középpontba, és úgy gondolom, hogy ez a jelentés valóban a helyes irányba mutat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Néhány gondolatot szeretnék szólni a a Franz kolléga kolléga nevében, aki sajnálatos módon nem tud ma jelen lenni, és ugye ő úgy gondolja, hogy ez a vélemény valóban megalapozottan helyezi a hangsúlyt arra, hogy a WTO egy nagyon fontos és működőképes tárgyaló fórum, ami lehetővé teszi a világgazdaságban, a világkereskedelemben ezekhez kapcsolódó kérdések megvitatását. Itt játszik fontos szerepet a fair trade, a, a tisztességes kereskedelem, amely mindenki számára lehetőséget biztosít a kereskedelmi folyamatokban való lét, lét, folyt együttműködésben. A WTO-nak kétharmada gyakorlatilag a fejlődő országok tagjai közül kerül ki, éppen ezért nagyon fontos a WTO tagok számára, az főként azok számára, akik fejlődő országok, hogy el tudják dönteni, hogy milyen sebességgel és milyen szakaszokban valósítják meg a kereskedelem liberalizációját annak érdekében, hogy valóban a saját fejlettségi szintüknek megfelelően kezeljék ezeket a kérdéseket. Nagyon jónak is tartom azt is, hogy a vélemény foglalkozik a kereskedelem elősegítésé elősegítő eszközökkel, amely különösen fontos a kevésbé fejlett országok szempontjából, hiszen ők kedvezményezetjei ennek a lehetőségnek annak érdekében, hogy a saját fejlődési ütemüknek és fejlődési helyzetüknek megfelelően lépjenek előre. A VTO pedig hozzájárul ahhoz is, hogy a, a szegénység elleni közelem, az egészség, a környezetvédelem területén is előtérbe kerüljenek a kereskedelmi reformok, amelyek szintén elősegítik a gazdaság növekedését. A a WTO multilaterális keretei fontos szerepet játszhatnak a a szükséges feltételek megteremtése érdekében, annak érdekében, hogy tartani lehessen a párizsi megállapodás előírásait, elvárásait. Ilyen módon is erősíteni lehet a globális kereskedelem demokratikus voltát és legitimációját, amelyek nagyon fontos előfeltételeit jelentik a WTO politikájának. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak magának is kötelezettséget kellene vállalni a WTO folyamatokban való részvételre, annak érdekében, hogy növekedjen a hatékonyság, az átláthatóság, köszönjük Lojlának a munkáját, és csak támogatni tudjuk a meglátásokat. Köszönöm szépen, Sáll, és aztán Sáfhánzen úr. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek a vélemény lényegével. Mindazonáltal szeretném, hogyha elgondolkodnánk azon, hogy nem kellene egy kis engedményt tenni, szívességet tenni a bizottságnak. A bizottságnak az elnöke az, Euró- az Egyesült Államoknak az elnökként sikerült elviselnie, pedig nem kifejezetten rajongója annak, hogy meghallgassa, hogy meghallgasson embereket. Most ezt nagyon pozitívan mondom, arra szeretnék kiukadni, hogy az a szervezet, amely a 27-ek nevében felszólalhat, az Európai Unió érdekében felszólalhat, az, annak sikerült előrelépést eszközölnie az Egyesült Államok elnökénél. Semmi nem biztos, még minden változhat, egyáltalán nem biztos semmi, de azért ez mégiscsak előrelépés. Ezt azért mondom, mert nagyon aggasztó időket élünk manapság. Szó volt az egyik korábbi felszólalásban a VTO vitarendezési mechanizmusáról. A testületben hét bíra van, viszont most csak négyen vannak, háromnak a mandátumát nem újították meg. Hogyha nem ért egyet, hogyha nem ért egyet a megújításban az Egyesült Államok, akkor nem is működhet a testület. A multilateralizmus egyik fontos eredménye nem működhetne ebben az esetben. Szerintem ez rendkívül komoly dolog. Bátorítani kell a bizottságot. Sajnálhatjuk, hogy vannak bilaterális egyezmények, de ez azért van, mert a kritikus tömeg bolykottálta, szabotálta a multilaterális kereskedelemnek az előrevitelét. A Dohai konferencián voltak előrelépések a szellemi tulajdon területén, a generikumok területén, a fejlődő országoknak küldött generikumok területén, de sok nem, más, sok más nem hangzott el. Ezért kerültek, került sor ezekre a bilaterális egyeztetésekre. Hogyha a WTO-nak a vita rendezési testülete nem működik, akkor el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz. Mi lesz a gazdasági partnerségi egyezményekkel, amelyeket a WTO égisze alatt kötöttek. A WTO ö, kényszerítette mindenkire ezeket a, az egyezményeket a fejlődő országok kérdésére. Európában van minden reményünk, Európai, Európa ugyanis az egyetlen olyan, ahol még megvan a ö, tömeg. Köszönöm. Három megjegyzéssel szeretnék élni. Első dolog, a WTO nem nemzetközi szervezet, legalábbis nem az ENSZ ö, értelmében. Egy lobbista szervezet, amelyet támogatott az Egyesült Államok, mert a WTO munkája jót tett a háború után az Egyesült Államoknak, a dominációs, gazdasági dominációs politikájának a fenntartásában. A WTO, most, most Trump rájött arra, hogy Kína lesz a legnagyobb gazdasági partner, és arra is rájött, hogy az Egyesült Államok deficitje tovább nem tartható fenn. Úgy döntött az Egyesült Államok, hogy nincs szükség továbbra, továbbiakban a WTO-ra. Örülök ennek a döntésnek, mert jó régóta szerettem volna, hogy ne legyen VTO. A BT-vel szemben, amely, amely ENSZ szervezet, a VTO nem ENSZ szervezet, ez egy nemzetközi szervezet státuszt kapott, de egy lobbista szervezetről van szó. Közös piac, közös pénz, nem. Az, erő, az erőseket még erősebbé teszi, a gyengéket pedig tovább gyengíti. Nézzük meg, hogy milyen különbségben mondjuk Németország és a többi eurozóna tag között. Mindegyik tagállam elszegényedett. Azokkal az országokkal ellentétben, amelyek nem léptek be az eurozónába, amely, gondolok például Magyarországra, Lengyelországra, a keleti országokra, egyértelmű, hogy a piac az erőseknek kedvez, és a gyengéket gyengíti. És most jön a harmadik gondolatom. A vámkartát vissza kell állítani. Szükség van erre. A deficit, illetve a többlet sem jó a hosszú távon a kereskedelemnek egyenlő kereskedelemre van szükség. Nem szabad, hogy a kereskedelem tönkretegye az országokat, vagy elcsön az országok szuverenitásának. És akkor itt a merkantilista modellből már ki is lépünk. Na de a merkantilista modell ez fenntartható el 280 milliárdnyi kereskedelmi töblete van Németországnak, Kínának még több gondolják, hogy ez jó így? Gondolják, hogy ez fenntartható ez a modell? Amikor Donald Trump Németországhoz fordul, nem Európa ellen, hanem, Euró- hanem ö, Németország ellen, akkor igaza van. Ugyanis a jelenlegi gazdasági ö, rendszer az egy öngyilkos rendszer. Hogyha erre a gazdasági ö, modellre akarjuk építeni Európát, akkor már most mondom, hogy ez kártyaverként fog összeomlani. Nem működnek a szolidaritási mechanizmusok, nincs is ilyen, van piac, de nincsenek szolidaritási mechanizmusok. Vagy ott van az euró és a pénzügyi transferek, vagy nincs euró. Na de ha nincs euró, akkor 800 milliárdnyi aktívumot veszít el Németország. Ez van, ez a közgazdaságtan. Köszönöm. Mr. Rubik will speak for himself. Rubik úr uh, rá mutogat állandóan, de hát ő nem német. Egyetértek, egyetértek, de ez egy olyan vita, amelyet már nagyon régóta folytatok. Ő pán európai, és ezt a vitát már nagyon régóta folytatom minden egyes pán-európai nemzetközi szervezetben. A Pan Europe France-nak az egyik alapítója voltam, és mindig is ezt hirdettem, hogy el kell gondolkodni a gazdasági modellünkön beléptünk ebbe az úgynevezett liberális rendszerbe, pedig Európa nem így indult, egyáltalán nem így indult. Mindig az együttműködés volt ö, hangsúlyosabb, és nem a verseny. Most viszont a verseny jár mindennek a közép, középpontjában, és aztán meglepődünk, hogy ez nem működik, ráadásul még szolidaritás sincs. <laughs> yeah, I'm, um, now I give the floor to Mr. Marcellesi, who despite his name... Megadom a szót Marcellesi úrnak. A WTO-ról beszélünk. A Lola Sánchez por el, eh, la opinión que nos parece realmente ir eh, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzászólásáért, amit itt el kell végeznünk, az az, hogy el kell mélyítenünk azt, ami már eléggé jó működik. Egyetértünk akkor, amikor önök azt mondják, hogy a piac liberalizációja önmagától véve nem jó dolog, vagy nem rossz dolog, ez lehet jó is, meg rossz is, a szegénység ellen kell felküz, fellépni, illetve a környezetet is megfelelő állapotban kell tartani. A multilateralizmus pedig ez sem úgy zajlódhat, mint az utolsó körben, hiszen ott inkább bilaterális megállapodásokról sem, mint multilaterális megállapodásokról van szó. Na most, ami pedig azt a kérdés illeti, hogy a VTO-t demokratizálni kell, vagy, vagy nem, e, egy olyan szervezetről van szó, amelynél szintén elég nehéz ezt a kérdést el, eldönteni, illetve ami az utolsó kérdés, ami a hierarchiát illeti, ez sem a kereskedelemmel függ össze Eltekintve a kereskedelemtől, itt főként az Agenda 2030-at, illetve a Párizsi megállapodást kell itt előtérbe helyezni. Nem lehetnek olyan megállapodások, amelyek ennek ellent mondanak, hiszen egyre több lesz az emisszió, ahelyett, hogy csökkenne az emisszió mennyisége. Éppen ezért szükség van a nagyobb fenntarthatóságra, a több szociális igazságosságra, illetve azt kell támogatni, támogatni, amit a, jelenti, amit a vélemény előadója is elmondott. Úgy kell dolgoznunk, hogy a diszkrimináció jogát fenntartsuk magunkat, tehát az olyan termékeket eh, nézzük meg, amelyeknek az e- termelése a diszkriminációra okot. A WTO-n belül meg kell ezt a kérdést eh, nézzük meg például a szindioxid eh, lábnyomot, amely a termelés vonatkozásában kialakult. Tehát erre lehetőséget kell biztosítani, és nagyon jó ötletnek tartom, hogyha a WTO-ban olyan szabályozásokban kezdünk gondolkodni, amely egy globális szállítási láncolat ott vesz górcső alá, meg kell ezeket vizsgálni, és e, el kell dönteni azt, hogy melyik, melyik lép fel megfelelő gondoskodással. Ezekkel a kérdésekkel nyilván foglalkozni kell, és van itt még egy további kérdés, ez a technológia transfer milyen technológiák azok, amelyek jók az éghajlat, vagy a környezet szempontjából, ezeket kell fejleszteni, vannak a TRIPS megállapodások, vagy például mi a helyzet a szellemi tulajdon kérdésével. A szellemi tulajdon is valahol kapcsolódik a technológia, te, ugyanez vonatkozik a biokalózkodásra és egyebek kérdésekre. Éppen ezért egyetértek ezekkel a javaslatokkal, amelyeket a vélemény előadója is elmondott. Valóban igaza van, hogy itt a az a célunk, hogy jól akarunk élni, boldogan akarunk élni, és a kereskedelem nem egy önmagáért való dolog, hanem az embereket szolgálja. Lola? Bocsánat, elfeledkeztem a bizottságról. Az emberek itt nagyon, a bizottság embereit itt nagyon türelmesen várakozik Ritkovszki úrnak adom meg a szót a DigiTrade képviseletében, öné a szó. Köszönöm szépen, én is szeretnék néhány általános és néhány specifikus megjegyzéssel érni, és főként ami az utolsó hozzászólást illeti, valóban még egyszer nagyon erősen aláhúznám, hogy valóban így van, a, a kereskedelem nem egy önmagáért való dolog, így nagyon világosá válik ez a VTO megállapodásból, amikor ugye miért hoztuk létre ezt a szervezetet, a gazdasági fejlődés érdekében a tagjainak a gazdasági fejlődését szerettük ilyen módon, szerettük volna ilyen módon elősegíteni. Ebben az összefüggésben ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szervezet a legnagyobb válságával és a legnagyobb kihívásaival néz szembe. Ezek rendkívül fájdalmasak a szervezet részére, ezek itt szeretnék a legszegényebb és a leggyengébb VTO tagokra utalni. Mindez nagyon fontossá teszi azt, hogy ez a reformkezdeményezés valóban előre haladjon, és így le tudjuk közösen küzdeni ezt a válságot. A bizottság számos ötletet mutatott be a reform folyamattal kapcsolatban, ezeket megosztottuk már az Európai Parlamenttel, illetve a tagállamokkal, például a szabályozás kérdéséről, vagy a pénzügyi és a felügyeleti rendszerről van szó, az Ahmadi válsággal, amely ugye nem sokára egy olyan helyzetbe fog kerülni, amely egy teljes körű elemzést eh, tesz szükségesé a megfelelő testület részéről. Szeretnék eh, itt eh, kitérni arra is, hogy vannak itt specifikus megjegyzések is. A kereskedelem liberalizációjának a hatása például, ahogy az már elhangzott, a WTO célja az, hogy támogassa a tagjainak a fejlődését a WTO történetében és a GATT történetében, ugye a GATT volt a WTO-nak az elődje, számos példát találhatunk arra, hogy a kereskedelem milyen módon tudta pozitívan befolyásolni egy ország gazdasági fejlődését, helyzetét, és hogyan lehetett sok embert valóban kihúzni a szegénység körülményei közül. Előbb beszéltünk ugye eh, Kam- Kambodzsáról és az IBA keretén belül milyen támogatásban részesülnek. Eh, a második eh, kérdés az pedig a bilaterális, multilaterális kereskedelmi megállapodásokra vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy ezek a megállapodások a WTO keretén belül születtek meg. A WTO tartalmaz ilyen típusú megállapodásokat, a tagok kezdeményezhetnek ilyesmit, és a WTO segít az erőfeszítések kiteljesítésében, elmélyítésében, és ennek pozitív kihatása lehet a gazdaság és a szociális fejlesztés vonatkozásában olyan szabályok megalkotásával, amelyek bizonyos szempontból ugye a jövőben elvezetnek egy multilaterális környezethez. Úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy fontos, és továbbiakban is folytatni kell a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyalásokat, illetve az információs technológiai megállapodást. Harmadszorra is végül, ami az SDG-ket illeti, mi messze menően támogatjuk azt, hogy a VTO hozzájáruljon az SDG-k fejlesztéséhez, kialakításához, és ezt tartalmazza a, a, a bizottság anyaga is, amely a VTO modernizálásával foglalkozik. a, itt a mezőgazdaság is fontos szerepet játszik, egy másik terület pedig a halászatnak a támogatása. Valamennyi VTO tag felismerte azt, hogy mennyire fontos ennek a kérdésnek a továbbvitele. 2015-ben született meg ugye erre a mandátum, de ez a kérdés még a továbbiakban is napirenden szerepel. Ki a DEFCO oldaláról is talán még két gondolatot, hogy részt vegyünk a vitába, és rámutassak az eddigi vitára a Trade for Trade. Ugye szeretnék emlékeztetni, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban hoz, kiadott egy kommunikációt múlt év novemberében, nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést, ugyanis elismerjük a kereskedelemnek a fontosságát, nem csak az ilyen módon létrejött lehetőségeket méltatjuk, de vannak kihívások is, a kereskedelemből, a nemzetközi válásából, a globalizációból kihívások is származnak. Éppen ezért a továbbiakban is az Aid for Trade-et előtérbe kell helyezni annak érdekében, hogy a gazdaságok diversifikálódjanak, az ipar pedig fejlődni tudjon. Ugye említette a kereskedelem elősegítését, mi ezt nagyon fontosnak tartjuk és komolyan vesszük 2014-ben a TFE tárgyalások során a bizottság elkötelezette magát, hogy 400 millió eurót biztosít a kereskedelem megkönnyítése érdekében abban a pillanatban, hogy a megalapodás hatályba lép úgy gondolom, hogy szükség van erre az elköteleződésre, és a továbbiakban is tartani akarjuk magunkat ehhez, ugyanis a kereskedelem megkönnyítése egy olyan út, amelynek révén biztosítható, hogy a lakosság bizonyos csoportjai például a határmenti övezetekben élők üzleti folyamatokban vehetnek részt akadályok nélkül. Például Afrikában nagyon fontosak ezek, tripartit megállapodásokról van szó, az afrikai CFTD-ket érinti ez a gyakorlatban is. Köszönöm szépen, és a záró megjegyzés ez ne, nagyon keveset tudok hozzáfűzni. Köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzászólt. Azt hiszem, hogy többé-kevéssé mindenki ugyanazon a gond, vonalon gondolkodik, és örülök neki, és továbbítani fogom akkor ezt a véleményt. Köszönöm szépen, Lola. Módosítók benyújtása, igen, szeptember 3-a dél és ezzel le is zárhatjuk a mai ülésünket. Köszönöm a részvételt, és akkor most következik a koordinátorok ülése, 5 perc szünetet tartunk. Akinek pedig, aki pedig ezen nem vesz részt, az elhagyhatja a termet. Köszönjük.